Kérem, kezdjük meg az ülést. A napi rendünk a következő vitákra fog sort keríteni. Az LMBTI személyek helyzete Ugandában. Az eljárási szabályzat 144. cikke alapján ugyanis az emberi jogokra, a demokrációra és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről fogunk ma délelőtt eszmét cserélni. Az ugandai LMBTI személyek helyzete tehát az első. Mielőtt megkezdjük a vitát, tájékoztatnám önöket, hogy a szó kéréshez, hogyha kékkártyás kérdést szeretnének feltenni, akkor a hagyományos módszert is alkalmazhatják, akár azonban az új elektronikus módon is jelezhetik ö, igényüket, hogy szeretnének kékkártyás kérdést feltenni. Nos tehát, akár már most el lehet kezdeni a kékkártyás kérdések feltevésére az igény bejelentését, és most Csanc asszonynak adom meg a szót, hogy bemutassa a témát. Köszönöm, kollégák. Nagyon örülök, hogy ilyen erős párthatárkon átnyúló támogatást élvez állásfoglás a mai napon. Ez tanúsítja azt, hogy mennyit mozdultak a nézetek az én életidőm alatt is. Szolidaritást kell vállalnunk a szexuális kisebbségek bátor tagjával Ugandában és máshol is, akik nem csak, elítél, akik nem csak elítél a közvélemény, hanem a törvény is sújtja őket. az aktivisták bátorsága tekintét parancsol, vállalhatnunk, vállalnunk kell, kik vagyunk, egyenlőek vagyunk jogaikban és méltóságunkban, szabadok kell legyünk. Az ugandai helyzet nagyon ijesztő. Brian Wafa megölése a hónap elején rettenetes tett volt, a gyilkost bíróság el kell állítani. A, az, hogy a miniszterek szítják a, a meleg ellenes indulatokat, abszolút elítélendő. Ezzel az állásfoglalással arra hívjuk fel a gondolai, gondolai kormány, hogy tartsa teljes mértékben tiszteletben az LGBTI kisebbség és emberek jogait, nem csak megállítva a gyűlölet retorikáját, hanem azt is elérve, hogy a jog ne diszkrimináljon senki ellen nemi azonossága vagy orientációja miatt. Ma kiállom mindazok mellett, akik Ugandában és világszerte harcolnak ezekkel a jogokért. Mi itt Európában mellettük vagyunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Másfél percben Matthias asszony szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a különböző frakciókból származó kollégáknak, amért sikerült egy ilyen széles körű politikai támogatást elérnünk egy ilyen fontos témában. Meg kell értenünk, hogy a nemi orientáció alapján való megkülönböztetés nem csak Ugandában, hanem a más országokban is jelenség, többek között Európai Uniós tagállamokban is. Ezért arra kell összpontosítanunk, hogy minden ember számára javítsuk az életkörülményeket Európán belül és Európán kívül is, például Ugandában. Azonban a kotonói megállapodás tartalmát nagyon komolyan szem előtt kell tartani, és nem szabad megengednünk ennek alapján a szexuális orientáció alapján való megkülönböztetést. Ráadásul egy aktivista kegyetlen meggyilkolása miatt most felszólalunk, és fel kell szólalnunk az ellen, hogy ilyen típusú cselekményeket kövessenek el. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy sehol ne legyen a szexuális orientáció alapján történő diszkrimináció, sehol a, a világban. Köszönöm szépen, most pedig Kalszbra asszony kap szót egy percben. Should not be. A ezek nem szabadna bűncselekmények legyek. mégis 70 országban a világon bűncselekmények kezelik a melegeket. A ugadé kormány tagjait el kell ítélnünk. Mert hogy támogatták az, hogy egy olyan büntetést akar vezetnek be, amely nem megengedhető egy nem bűncselekmény ellen. A halálbüntetés homoszexuális cselekmények miatt elfogadhatatlan. A homoszexualitás már Ugandában már most is bűncselekmény, és az LGBTI emberek kegyetlen erőszak és diszkrimináció áldozatai már most is. A kormány nem csak megengedi ezt, hanem szítja is ezeket az indulatokat. A kötelességünk, hogy felálljunk, kiálljunk az emberi jogok mellett, az EU vezető szerepet kell játszon a halálbüntetés eltörlésében mindenhol a világon az egész LGBTI közösséget, ugandai közösséget szeretném tudatni, hogy az Európai Parlament mellettük áll. Mert a szerelem vagy a szeretet nem lehet soha bűncselekmény. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Ward asszony egy percben. Látjuk, hogy eh, milyen ijesztő módon növekszik az ugandai LMBTI személyek elleni cselekmények száma. Nagyon fontos ez a mai állásfoglalás. Három ö, meleg férfit és egy transznemű nőt gyilkoltak meg nemrégiben Ugandában, illetve egy aktivista, Brian Moszva, az otthonában veszítette életét. Az LMBTI személyek emberi, jogai, emberi jogi helyzete rendkívül aggasztó Ugandában. Egyre növekszik a szociális jogaik, az, egy, az véleménynyilvánítási joguk, és a nemi egyenlőségüknek a helyzete is. Minden erőfeszítést támogatnunk kell, például azt, hogy olyan büntető törvényeket és stigmát és diszkriminációt, ami létezik ilyen pillanatban Ugandában, mindent szüntessenek meg. Az emberi jogok helyzetét javítani kell Ugandában, a civil szervezetek célzott támogatásával, illetve az EU-s iránymutatások, emberi jogi jogvédőkre vonatkozó iránymutatások végrehajtásával. Felkérek mindenkit, hogy a diszkrimináció ellen határozottan fellépjen fel, akár a szexuális diszkrimináció elleni fellépésben is a gyarmati régi szabályoknak nincs helye a mai világunkban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tobias úr a szó. Riktigt stort eh, tack till alla kollegor som har arbetat med den här... Köszönöm. Eh, Gratulálok azoknak a kollégáknak, akik dolgoztak az állásfoglaláson, mert nagyon fontos anyag, én is örömmel és vállaltam részt benne. Egyetemlegesek az emberi jogok, egyetemlegesen kell tiszteletben tartani őket, és az EU kell a vezető szerepet játsza abban, hogy mindenki függetlenül a szexuális orientációjától békében méltósággal élhessen. Nagyon sok országban azonban a helyzet nagyon távol áll ettől, attól, hogy biztonságban élhessenek ezek az emberek, az LGBTI emberek számára Uganda például nagyon veszélyes hely. Jelenleg tárgyalják Ugandában kormány szinten bizonyos szexuális cselekmények miatt halálbüntetés bevezetését. Ez abszolút elfogadhatatlan. Üdvözlöm azt, hogy erős nyilatkozatot fogalmazunk meg ezen új jogszabálytervezettel szemben, igyekezvén megakadályozni, hogy bevezessék azt. A homofób retorika ellen is fel kell lépjünk, különösen ott, ahol gyilkolják a homoszexuálisokat. A nemzetközi közösségnek konzisztens módon kell nyomon követni az eseményeket Ugandában, és az EU fejlesztési segélyét bizony hozzá kell kötni feltételekhez. Az európai oldalon pedig készen kell álljunk arra is, hogy párbeszédre készen legyünk a kormányjal is, meg a civil szervezetekkel is, hiszen a legfontosabb cél az, hogy azt elérjük, hogy javuljon a helyzet az LGBTI közösség tagjai számára. Ezért hívok fel minden kollégát ebben a házban, hogy szavazzon az állásfoglalás mellett. Az emberi jogokat akarjuk ezzel erősíteni, és a jogállamiságot is végső soron. Köszönöm szépen! És akkor ezzel a néppárt nevében Valsasszony kapja meg a szót egy percet. Elfogadhatatlan, hogy a szexuális orientációt arra igazolásként használják, hogy súlyos emberi jogi jogsértéseket követnek el. Az LMBTI személyeknek is vannak emberi jogai, amit Ugandában és az Indonéziában látunk, ami hatáskörünk alá tartozik is, mert az LMBTI személyek megkülönböztetése az alapvető az egyetemes emberi jogi nyilatkozatot ássa alá. Ezért az Európai Uniónak kötelessége reagálni az emberi jogi jogsértésekre, és azt is biztosítanunk kell, hogy más intézmények is lépnek. Nagyon fontos, rendkívül fontos, hogy az új bizottságot és a tanácsot felkérjük, hogy az LMBT iránymutatásokkal összhangban az ukrajnai, indonéziai partnereket párbeszédbe vonják be az országuk helyzetéről. Dialógusra van szükség, hogy a diszkriminatív törvényeket megváltoztassuk, és küzdjünk a homofóbia ellen, ami az LMBT személyeket sújtja, és csökkentsük, szüntessük meg az őket érő erőszakot. Hölgyeim és uraim, jó magam is tagja vagyok ennek a közösségnek, hogyha a három meleg ember, férfi és egy transznemű nő meggyilkolása Írországban történt volna, egészen másként reagálnánk, mint hogy így Ugandában történt mindez. Elnök, köszönöm szépen! a szocialisták és demokraták nevében Agul Szebük a képviselők abszolút. a personi LGBTI a jinkis. Nagyon sajnálatos az, hogy az LGBT közösség jogait nem veszik figyelemben a világ sok területén. Ugandában is így van ez. Nagyon sokakat megtámadnak, brutális támadásoknak vannak kitéve. Nekik is egyenlő jogaik vannak, és meg kell védenünk őket. Éppen ezért az LGBT közösség elleni támadások mögött a gyűlöletet kell látni, és a mentalitást kell megváltoztatni, hogyha meg akarjuk változtatni ezeket a támadásokat is. Bátornak kell lennünk, hogy a társadalom megváltozzon, és nagyon fontos az, hogy ezt a közösséget megvédjük a világ minden területén. Hogy ezeket az embereket megvédjük a diszkriminációtól, Biztosítanunk kell azt, hogy a szexuális orientáció, illetve a gender identitás ellenére mindenkinek egyenlő jogokat tudjunk biztosítani. Málta például nagyon jó példa arra, hogy Európában hogyan is néznek ki a dolgok. Nagyon sok progresszív jogszabályt vezettünk be, gondolok például az abortusz törvényre, vagy pedig az azonos neműek házasodására folytatnunk kell az erőfeszítéseket. Köszönöm szépen a Rényú nevében Rodríguez Ramos képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Még emlékezhetünk arra, hogy 2014-ben hogyan vitáztunk, amikor Ugandában egy olyan jogszabályt akartak megalkotni, amelyel, amelyben konkrétan halálbüntetéssel akarták büntetni a homoszexualitásokat. Akkor a nemzetközi közösség egy emberként állt fel, de ennek ellenére továbbra is nagyon kemény büntetési tételek vonatkoznak Ugandában az LGBT közösségre. Nagyon nehéz az ő helyzetük, mert nem kapnak alapvető szolgáltatásokat az egészségügy, vagy akár a szoktatás területén sem, és megint újra egyre keményebb büntetési tételekkel akarják ezt büntetni, még akár halálbüntetéssel is. Ez az állásfoglalás nagyon világos üzenetet kell, hogy közvetítsen, nem engedhetjük meg, hogy visszalépések történjenek a szabadságjogok és az LGBT közösség jogainak tekintetében. Ugandában csak előre lehet haladni, a diszkriminációt meg kell szüntetni, ez nem egy tehát a homoszexuálisoknak is emberi jogokat kell biztosítani. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig a zöldek nevében Andresen asszony kapja meg a szót egy percre. Október elején a 24 éves Brian Wasswát Ugandában brutálisan meggyilkolták, mert homoszexuális volt. Tízszer szúrtak a fejébe egy éles késsel. Brian a meggyilkolás idején, az akkor történt, amikor a kormány bejelentette, hogy halálbüntetése fogják sújtani a homoszexualitást. Évek óta életüket féltik a homoszexualitások. A LGBTI emberek címét közli az újság sok esetben. A HETS kampánynak véget kell vetni a, ebben az országban, és a, gyil, a halálbüntetés bevezetésének akár csak megvitatása is ő súlyosan sérti a jogaikat. Mindenkinek joga kell legyen a szerelemhez és a szabad élethez. Az Európai Unió 5, több mint 500 millió eurót ad Ugandának fejlesztési segélyként, ezért is felelősek vagyunk, ennek okán is. Het ország, az a világon 70 országban bűncselekményként kezelik a homoszexualitást. 9 országban pedig halálbüntetés is érvényben van. Tegyünk meg mindent együtt annak érdekében, hogy ennek vége legyen. Minden LGBTI embernek meg kell adni a szabadságjogát a világon. Köszönöm szépen. Az ECR frakció nevében Kanko asszony kap egy percben szót. Öné a szó. Uh, Két afrikai ország bünteti, kriminalizálja a szexuális kapcsolatokat, ezzel a szörnyű statisztikával és ezzel a szívfájdító intoleranciával és diszkriminációval kell szembenézni. Ez ellen küzdöttem egész életemben. Gyermekként megpróbáltam elképzelni, hogy mi történne velem, ha nem lennék heteroszexuális. Nagyon sok beszélgetés arra vonatkozott, hogy a homoszexuálisok bűn, bűn elkövetők, vagy nem tiszta emberek. És sajnos még mindig ez a helyzet. Saját tapasztalatom, hogy ahhoz, hogy tartós változásokat érjünk el a hitekben, nem elég bátornak lenni, vagy szomorúnak lenni, hanem a közösségben párbeszédet kell indítani, és oktatási programokat, hogy a helyiek megtanulhassák, hogy az LMBTI személyeknek is jogai vannak. Együtt kell működni a közösségekkel, a civil szervezetekkel, illetve a rendőri hatóságokkal, hogy javítsuk a helyzetet. Minden lehetőséget ki kell használni, a mi rendelkezésünkre áll a párbeszédünkben ezen országokkal, hogy a toleranciát, az oktatást és a megértést mozdítsuk elő, mert mindenkinek joga van szabadnak lenni, és mindenkinek joga van szeretni és élni fél, félelem nélkül. Elnök, köszönöm szépen! Most pedig Rodríguez Palop a képviselő kap szót. Gracias. Köszönöm szépen. Ugandában a, szexuális, a homoszexuális kapcsolatokat öm, ö, nagyon keményen büntetik, és ö, gyakorlatilag ö, borzalmas helyzetben vannak, nagyon sok, sokakat meggyűl, meggyilkolnak középkoriak az állapotok. Márpedig 2014-ben a halálbüntetéssel sújtandó a homoszexualitásra vonatkozó törvényt az alkotmánybíróság is visszavonta. Nagyon elképesztő a diszkrimináció még az állam szintén is, ezért nekünk ebben a parlamentben és más helyszíneken is fel kell szólalnunk. Tegnap egyébként volt egy diszkrimináció mentességi irányelvvel kapcsolatos vita, amely már tíz éve a tanácsban leállt itt most pedig a transzfóbiáról és a homofóbiáról kell beszélnünk. Egy eleve kiszolgáltatott közösséget érintő jogsértésekről van szó. Az ilyenfajta közleményezéseket nem szabad megengednünk, és megfelelőképpen kell védenünk az LGBTI közösséget, és hogy senkit se üldözzenek a világban a szexuális orientációja miatt. Nem csak Ugandáról van itt szó, köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a frakciók felszólalásai után következnek a képviselők. Bull úr kép, Bull képviselő következik. A diszkrimináció bárki ellen a szexualitás alapján abszolút elképesztő. Kb. félmillió LGBTI ember él Ugandában, és mégis a homoszexualitás továbbra is illegális. Az azonos nemű házasodást tiltja az alkotmány, az LGBTI emberek pedig nem tudják szabadon kifejezni magukat. Elnyomják őket, társadalmi börtönben élnek, és sokszor erőszakos áld, támadások áldozatai. Sajnos gyorsan romlik a helyzet Ugandában. Kétszer ben 94%-a az embereknek úgy gondolta, hogy a, tiltani kéne a homoszexualitást. 2017-ben egy felmérés szerint már csak 54 százalék gondolta így. Tehát vannak pozitív változások is a társadalomban. A nagy kérdés az, hogy az EU miért avatkozik bele már megint egy demokratikusan megválasztott kormány ügyeibe egy független országban. Ez a szócséplés nem segít Ugandán. Az üres szavak cséplése lehet, hogy önöknek jól esik itt a házban, de semmiféle hatással nincs az üldözött LGBTI emberek életére Ugandában. Uganda maga kell reformokat vezessen be, és megengedje az LGBTI embereknek, hogy békében éljenek és szeressenek. Köszönöm szépen, most pedig González asszony kapja meg a szót egy percben. Köszönöm szépen. Afrikának, Ugandának szüksége van ránk, ugyanakkor a támogatásokat konkrétan az emberek méltóságának védelméhez kell kötni ugyanígy az LGBTI közösséghez is kell, ugyanígy kell hozzáállnunk. Nagyon fontos ez, kimondja ezt egyébként az Európai Unió szerződése is, amelyben azt olvashatjuk, hogy a külügyi kapcsolatainkat az emberi jogok kell, hogy áthassák több mint 32 milliárd eurót akarunk Afrikának adni, ez gyakorlatilag egyharmadát adja a költségvetésnek, a támogatások költségvetésének, de nagyon fontos lenne az, hogy az LGBTI közösség tagjainak védelme mellett valósuljon mindez meg, sőt, akár a megállapodásokat is fel lehetne mondani, akkor, hogyha nem valósulnak meg az emberi jogok. A parlamentnek az a feladata, hogy az emberi jogokat védje, mi vagyunk ennek a garanciája, és az LGBTI közösségre ugyanúgy vonatkozik ez, mint mindenki másra. Köszönöm szépen. Most pedig Benoan képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Uganda olyan ország, ahol az LMBTI közösség emberi jogait elvették. E, már nagyon régóta vannak ugyanis melegellenes jogszabályok. Az LMBTI közösség történetét nyomok, vagy végig zaklatás kíséri, és most a 2014-es homoszexuálisokra vonatkozó törvényt vissza akarják hozni. Nem csak kriminalizálja ezt a tevékenységet, hanem bárki, aki információt terjeszt a homoszexualitásról, szintén kriminalizálandó. Ez még több zaklatásra és erőszakra fog ö, okot adni, ahogy láttuk, hogy már így is nagyon sok ö, jogellenes gyilkosságra került sor. A szexualitáshoz való jog, és ahhoz, hogy az ember diszkriminációmentes legyen, függetlenül attól, hogy milyen nemi orientációja van, alapvető emberi jog, amit nemzetközi emberi jogi jogszabályok garantálnak kötelességünk és a ugandai kormánynak kötelessége a kotonói egyezmény alapján is tiszteletben tartani az emberi jogokat. Köszönöm szépen. Kunke asszony kap szót egy percben. Hát, Köszönöm szépen, elnök úr. Öt évvel ezelőtt sokan voltunk, aki felélegeztünk, amikor Uganda visszavonta az akkori törvényjavaslatot, amely halálbüntetést vezetett volna be a homoszexualitásra vonatkozóan. Ám most megint egy új politikai fordulat történt, és most határozottan fel kell lépnünk. Az EU fejlesztési segély, amelyet Ugandába küldünk, 2014 és 20 között 571 millió euróra rúg. Nagyon jelentős összeg ez. Ám ez a pénz feltételekhez kötött világos nyilatkozatok állnak abban a megállapodásban, amely például az emberi jogok fenntartásáról is szól. Ehhez pedig az kell, hogy ezt érvényesítsük, hogy az EU világosan kiálljon. Emellett nem szabad megengedni ezen értékek erózióját. Deli képviselő a szó. Thank you, President. I am of course... Köszönöm, elnök úr, természetesen ellenzem a halálbüntetést, és pont. Azonban az, hogy ezt a szerelem bűnténye ellen akarják bevezetni, ez teljesen felháborító. Legyünk világosak, a homoszexualitás kriminalizálása bármilyen formában a homofób gyűlöletet kelti, és elfogadhatatlan egy ilyen büntetés. Ezért szolidaritásomat fejezem ki az áldozatok iránt Ugandában, illetve az LMBTI aktivisták irányába is a régióban. De betegesnek látom azt, hogy ehhez az állásfoglaláshoz néhányan itt a házban öntöménezést is hozzá akarnak tenni, mint hogyha mi az emberi jogok bajnokai lennénk. Ne felejtsük el, hogy nem kell Ugandáig menni, hogy borzasztó diszkriminációt tapasztaljunk az LMBTI közösség ellen. Nagyon sok ember számára Európában is. Az EU lustasága és az, hogy nem cselekszünk, előítéletes megközelítést jelent. Nem szabad a határainkon kívül keresgélni addig, amíg nem néztünk körül otthon. Köszönöm. Dance képviselő kapszót. Köszönöm szépen. Nagyon szomorú azt hallani, hogy a házasságot nem lehet minden 28 tagállamban ugyanúgy kezelni, de legalább az életünkre nem leselkedik veszély az Európai Unióban, legalábbis reméljük ezt. Nos, Simon Lakodó, az úgynevezett etikai miniszter Ugandában szégyelje magát, mert amit ő tesz, az gyakorlatilag az, hogy a saját kormányát arra úszítja, hogy az LGBTI közösség tagjaira hárítsanak minden felelősséget. Ez egy olyan közösség, amelyet a világon mindenhol diszkrimináció ér, a probléma pedig nem önökkel van, nem a közös, közösség tagjaival van, hanem a kormányjal, aki önökre mutogat, szolidaritásra van inkább szükség az egész világon keresztül, nem csak Afrikában, nem csak Ázsiában, máshol is ez egy nagy harc, és hát benne vagyunk mi is ebben, mi ö, önökkel vagyunk, annak ellenére, hogy gyarmati állapotok uralkodnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ennyi volt a parlamenti felszólalások sora, most pedig a spontán felszólalások következnek. Hatan szeretnének hozzászólni. Kezdjük Pospisil úrral. pane předsedající já chci poděkovat. szeretném megköszönni az állásfoglalás szerzőinek és mindenki másnak aki felszólalt azt hogy egy hangon tudunk beszélni az európai parlamentben végre. az ugandai politikai valóság láttam, meg azon jogszabályjavaslat láttam ami abszolút botrányos. ön biztos úr vagy a következő bizottság feladata hogy fellépjünk ezzel. Nem küldhetünk pénzt olyan országba, ahol az LGBTI embereket zaklat, így módon zaklatják. Mindennek hatása kell legyen a fejlesztési segélyre is, amelyet Ugandának adunk. Nem kis pénzről van szó, hallottuk ezt. Egy olyan országnak küldjük ezt a pénzt, ahol azon törik a fejüket, hogy kivégezzék a homoszexualitásokat, és ilyen jogszabályokat vezessenek be. És az emberjog aktivistákat erőszakosan hallgatatják el. Elfogadhatatlan, hogy pénzt küldünk egy ilyen országnak. Ez, ez, ez a bizottság feladata is, hogy változtassunk a politikánkat Ugandával szemben. López Aguilar úr. Presidente, komisario. Kedves elnök úr, kedves biztos a Strasburgi um, ülésszak csütörtökén mindig az emberi jogokról beszélünk, ilyenkor uh, végre egyetértünk, mert akik uh, itt vagyunk, mindannyian nagyon uh, elkötelezettek, motiváltak vagyunk a halálbüntetés, vagy a diszkrimináció, vagy az emberi jogok legborzalmasabb megsértései ellen. És mindez gyakorlatilag össze is keveredik itt itt egy aberáns esettel vagyunk, találjuk magunkat szembe Ugandában, amikor az LGBTQ um, közösség tagjait halálbüntetéssel akarják sújtani. Bizony, az afrikai támogatásunk nagy része ezzel az elfogadhatatlan emberi jogi jogsértéssel nem áll összhangban, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy a kotonui megállapodást tartsák be, vagyis, hogyha van egy olyan ország, amely teljes mértékben inkompatibilisen működik az alapvető emberi jogokkal, akkor ezt zárjuk ki az Európai Unió igen nagymértékű támogatásaiból hiszen a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési támogatások nagy pénzeket jelentenek. Köszönöm szépen. Gibson képviselő. Thank you. Köszönöm. Egy kérdést szeretnék feltenni mindenkihez, aki hallgat bennünket. Mi ad bárkinek is jogot arra, hogy éljen, szeressen, dolgozzon, szabadon, egészségben. Mi adja meg ezt a jogot? És mi ad bárkinek, bármilyen kormánynak, bármilyen vallásnak jogot arra, hogy ezt a jogot elvegye tőlünk, az emberi jogainkat elvegye tőlünk. Ezen állásfoglalás aláírásával és a mai szavazatommal, illetve folyamatos munkámmal, mint aktivista, mint képviselő, illetve saját országomban és régiómban való munkámban is, azt gondolom, azt nyilvánítom ki, hogy nincs senkinek erre joga, senkinek nincs joga elvenni az LMBTI emberek jogait, akár Ugandában, akár máshol. Mindenkit arra kérek, hogy csatlakozzon ehhez a harchoz Ugandában, Európában, a saját országainkban. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Polcsák képviselő kapszót. szót. pane předsedající já se připojuji k Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Én is egyetértek az előttem szólókkal. Természetes az, hogy fellépjünk a brutális támadások ellen, amelyeknek áldozatai csak azért áldozatok, mert, mert mások. Abszolút elfogadhatatlan az is, ahogy az ugandai kormány lépés cselekszik. Meg akarják változtatni a, a törvényt, bűncselekményét téve a homoszexualitást, akár halálbüntetéssel is sújtva. Azokat, akik csak mások, mint a többség. Ez abszolút elfogadhatatlan a mai évszázadban, ez visszalépés a középkorba. Azt hiszem, ha hallatunk-e hangunkat, és egyetértek azzal is, amit Poszpisi úr mondott az imént. Álláspontunk meg kell jelenjen a szakpolitikáinkban is. A fejlesztési segélyezésben is meg kell fogalmazzuk ezt az igényünket, az emberi jogokat meg kell védeni. Csehország a 60-asban, a Csehországban, 60-as évben a homoszexualitás bűncselekmény volt, ismerjük, hogy milyen ez. Megváltozott a helyzet, Ugandám is meg kell változzon. Köszönöm szépen, elnök úr. A probléma a 21. században az, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsuk, ha ezt nem tesszük meg, akkor néhány ország a középkorba tér vissza, és a jog mindössze arra fog ö, korlátozódni, hogy éljenek, de az egészséghez vagy a véleménykifejezéshez nem lesz joguk. Csak úgy, mint a középkorban. Azt kérem a bizottságtól, a parlament és a tanástól, közös intézkedéseket találjanak, és világos kritériumokat arra, hogy ilyesmi ne történhessen meg a jövőben. És nagyon fontos, hogy egyetértsünk akkor, amikor ezek a jogok megsértésre kerülnek, és egységesen lépjünk fel. Néha nehéz a kint, az Európai Unión kívüli problémákat tól meglátni a saját problémáinkat. Az új parlament és az új bizottság a 21. században kérem, hogy biztosítsa azt, hogy a 21. században az emberi jogok legalább érvényesüljenek. Köszönöm, most pedig Macua asszony kap szót egy percben. pane předsedající. Jsem velmi Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament nagyon erőteljes állásfoglalást fogadott el a halálbüntetés elfogadása kapcsán Ugandában a homoszexuális kapcsolatok büntetéseként. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak az előttem felszólalóhoz, az ő által elmondottaknak megfelelően kellene eljárnia. A homoszexualitás nem gyilkosság, nem nem erőszak, Éppen ezért a megfélemlítés vagy a halálbüntetés bizony az az, ami büntetendő, mármint hogy ez a fajta diszkrimináció az, amit büntetnünk kellene, és nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament egy komoly üzenetet közvetít az ugandai LGBTI közösség tagjai felé, mert nem tehetnek arról, hogy hogyan születtek, ezért nem lehet őket büntetni. Köszönöm szépen, most ezzel vége van a Catch the Eye-nak, és visszaadom a szót a biztosnak. Köszönöm szépen. Kedves elnök úr, kedves parlamenti képviselők! Tudjuk azt, hogy az LGBTI közösség tagjai nagyon hosszú idő óta diszkrimináció és erőszakos cselekmények, gyűlölet által indi, tehát gyűlöletindítatású bűncselekményeknek vannak kitéve. Most az ugandai államminiszter egy új homoszexualitás ellenes törvényt szeretne beterjeszteni a parlament elé, amely akár halálbüntetéssel is sújtaná a homoszexualitást. Ez egy nagyon szomorú eset, a kemény valóságot tükrözi. Az ugandai kormány részéről és az elnök részéről is érkeztek reakciók erre, a diplomát diplomáciai úton is az Európai Unió felé is közvetítették mindezt. Hát ezekből teljesen egyértelműen kiderül, hogy nincsen ilyen törvény készülőben. Tehát tulajdonképpen ezt a megjegyzést, ezt igen aggasztónak kell értékelnünk, de azért a kormány hivatalos politikáját nem tükrözi. Ugyanakkor világos az is, hogy egy ilyen nyilvános nyilatkozat egy eh, kabinetminisztertől, az ugandai kormány részéről azért nagyon eh, sajnálatos reakciókat eh, válthat ki, és további diszkriminációt, vagy akár erőszakos cselekményeket is elindíthat az LGBTI közösség tagjai ellen Ugandában. Az Európai Uniónak az a feladata, hogy megtegye mindazokat a lépéseket, akár jogi, akár administratív lépéseket, amelyek révén biztosítani tudjuk, hogy a gender identitás, a szexuális orientáció vagy más jellemzők ne lehessék, ne, ne lehessenek különböző büntetése tételek mm, nek a kiváltói, főként nem halálbüntetését. A diszkrimináció az LGBTI közösség tagjai ellenében már az ENSZ egyetemes emberi jogok nyilatkozatával is szembe megy, úgyhogy biztosíthatok mindenkit arról, hogy szolgálataink, de főként a helyi EU delegációnk nagyon közelről monitorozza a helyzetet, és az Európai Parlament vonatkozó üzenetét is át fogjuk adni nekik megfelelő szinteken. Köszönöm szépen! Köszönöm. Köszönöm. hozzászólást, az állásfogás készhez vettük. És most a következő napirendi pontunk Egyiptom sürgésségi indítvány. Mielőtt elkezdjük a vitát, szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a spontán felszólalások új rendjében, meg a kékkártyás kérdések új rendjében lehet a hagyományos módon is kérni szót, meg elektronikus rendszeren át is. Utóbbihoz kell az elektronikus kártyájuk, legyen önöknél mindig. Ha spontán felszólalásra kérnek időt, már most megtehetik, nem kell megvárni a vita végét. Két percben Neumann asszony kapja meg a szót. Kedves képviselőtársak, szeptemberben több ezer ember vonult Egyiptomban az utcára, korrupció ellen tüntetve azért, hogy az a pénz, amit iskolákra, kórházak építésére, útépítésre kéne, hogy fordultódjék, eltűnik. A rezsim erőszakkal verte le a megmozdulás, 4300 embert fogtak le, több száz gyermeket köztük. Az emberi jogokat továbbra is lábbal tiporják, és megfigyelik a médiumokat. Az üzenet világos. Sisi nem enged meg semmiféle kritikát az uramával szemben az emberi jogok védői csak külföldön tudnak felszólalni, menek, menek, el kell menekülnek. És mit tesz az EU? Hallgat. A tagállamok kormányai továbbra is megfigyelési eszközöket és fegyvereket exportálnak Egyiptomba. E héten először voltam jelentéstevő, és nem volt egyszerű megtárgyalni ezt az állásfoglalási szöveget. Mert nagyon fontos konzekvenciákkal tisztában kell lennünk, Végül minden uh, árnyékiladó egyetértett, és nagyon büszke vagyok erre, mert egy dolgot világosan ki kell mondjunk. Igen, Egyiptom az Európai Unió partnere, de nem lehetünk a, a, a csendes uh, ennek a rezsimnek, nem lehet Sziszinek folyamatosan elhallgatni az ellenzéket, és nem lehet megfigyelési eszközöket, spion felszerelést szállítani ennek az országnak, csak hogy pénzt keressünk, és nem lehet Bianco csekként átadni EU pénzeket ennek a rezsimnek, a civil társadalom erősítésére mehetnek csak a segélyek. És az Európai Bizottság kell, hogy világos diplomáciai eszközökkel felszólaljon végre. Itt áll a bőröndöm, mindjárt utazom Egyiptomba, és szívesen magammal vinném ezt az állásfoglalási szöveget, mert tudom, hogy nagyon sok embert reményel tölt el Egyiptomban, és másoknak bizony fejfájást okoz. Mert az a rezsim, aki a polgárok jogait lábbal tiporja, kell, hogy számoljon a következményekkel. Üzenjük meg ezt nagyon világos szavakkal Egyiptomnak ma. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Urban Crespo. Orbán Crespo kapszott másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer azt látjuk, hogy Egyiptomról kell beszélnünk. Miért van ez így? Azért, mert brutálisan elnyomják a szociális kezdeményezéseket. Miközben az ENSZ-ben üléseznek a vezetők, az utcákon több ezer személyt letartóztattak. Vannak, akik eltűntek, másokat megkínoztak. Az Európai Unió pedig másfelé tekint, úgy tesz, mintha ezt nem venné észre, és vannak olyan tagállamok, amelyek katonai eszközöket, illetve fegyvereket exportálnak Egyiptomba, amelyel aztán megnyomorítják az ottani népet. Nem arról van, nincs, nincsen értelme annak, hogy az Európai Unió az emberi jogok élharcosa legyen egész egyszerűen csak az Európai Unió nem szabad, hogy fehérre mosson egy olyan diktatúrát, mint amilyen Egyiptom. És pontosan ezért szeretnénk azt kérni, hogy a bizottság költségvetési támogatása kizárólag a civil társadalmat érintse, és ne tárgyaljunk kereskedelmi megállapodásokról egészen addig, amíg figyelembe nem veszik a az emberi jogokat és fegyverembargót kellene hirdetnünk, és figyelembe kellene venni a migrációs politikát is. És végül pedig valamit tennünk kell, nem szabad együttműködnünk egy diktatúrával, annak érdekében, hogy a szavaink azok ténylegesen hatással legyenek, és hogy ne újabb és újabb vitákat kelljen itt lefolytatni Egyiptomról, és ténylegesen megvalósuljanak az emberi jogok. Köszönöm szépen! Ausztravicius képviselője szó. Kedves kollégák! Kedves kollégák! Az egyiptomi események eh, rávilágítottak arra, hogy mennyire kevés a szólásszabadság, illetve a gyülekezési szabadság eh, ebben az országban. Azt látjuk, hogy eh, aránytalanul nagy mértékben vetnek be erőt a mozgalmak ellen, az emberi jogi harcosok ellen, és, az ő, és a civil társadalom tevékenységét is nagymértékben korlátozzák. Ami a leginkább aggaszt engem, az az, hogy Egyiptom vezetősége egyre inkább a terrorizmus ellenes harcot belpolitikai eszközként használja arra, hogy politikai ellenfeleit elhallgattassa az ország vezetői és a társadalom közötti párbeszéd csak akkor valósítható meg, hogyha az állami vezetés figyelembe veszi a reformigényeket, amelyekre nagyon nagy szükség van Egyiptomban. Ami pedig az Európai Uniót illeti, a pénzügyi támogatást össze kell kötni a civil társadalom és az emberi jogi jogvédők támogatásával. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig Arena asszonyi a szó, másfél percben. Szeptember 20-a óta mani, ö, rengeteg tüntetésre került sor minden egyiptomi városban. Több mint négy ezer embert önkényesen letartóztattak, közöttük vannak ö, emberi jogi jogvédők, újságírók, jogászok, akiket anélkül tartanak fogva, hogy akár vádat emelnének ellenük, vagy ha vádat emelnek, akkor terrorizmus elleni vádakat emelnek ellenük, és a családjukat is zaklatják. Nagyobb az elnyomás Egyiptomban, ahol egyébként az embereknek a jogait, a véleménykifejezéshez való jogot, illetve gyülekezéshez való jogot lábbal tipolják. Azt kérjük az egyiptomi hatóságoktól, hogy engedjék el az emberi jogi jogvédőket. Remisadot fogom, Abdel Fatah, Asmadavez, Esra Abdel Fatah. Mindezek az emberek, és még több más ezer ember van börtönben. Elítéljük az egyiptomi hatóságok intézkedéseit. Kérjük, hogy a demokratikus átmenetet biztosítsák, és azt kérjük az EU-tól, hogy támogassa ebben az egyiptomiakat, és szankcionálja Egyiptomot addig, amíg az emberi jogi helyzet nem javul. Meg kell erősíteni a civil társadalmat, de ez azáltal is kell, hogy megtörténjen, hogy az Európai Unió és tagállamai nem exportálnak fegyvereket, amit ma tesznek, mert ezeket a fegyvereket jelen pillanatban a civilek ellen használják fel. Köszönöm szépen, most pedig is Tehovszki úr kap kettő percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy volt alkalmam együttműködni eh, az állásfoglalás előkészítésében kollégáimmal. Felhívja Egyiptomot arra, hogy legyen nyíltabb a világ felé, nyissom A bírálat, amelyet hallottunk az egyiptomi vezetőknek címezve, nem pusztító vagy nem destruktív kritika, hanem már nagyon fontos hibákra mutat rá, melyeket orvosolni kell Egyiptomban. Szerintem jó munkát végeztünk, nem mondhatjuk azt sem, hogy az összes segélyünk rossz helyre ment, vagy a terroristák kezére jutott. Tény, hogy az EU pénzek segítettek kórházak építésében, javították az egészségügy ellátás minőségét. És az is fontos, hogy nyílt párbeszédet folytassunk egyiptomi kormányon az emberi jogokról. Egyiptom nem felel meg nemzetközi követelményeknek többféle, például a méltányos bírósági eljárások és a a sérülékeny társadalmi csoportok jogi helyzete tekintetében sem. Az emberi jogokat pedig rendszeresen megsértik Egyiptomban. Láttuk, hogy tüntetések során emberek eltűnnek. Nagyon fontos, hogy Egyiptom a válaszainkra világos válaszok. A kérdésünk világos válaszokat adjon, és Európai Uniós polgárok is eltűntek Egyiptomban, és nem kaptunk semmiféle magyarázatot arról, hogy hol vannak ezek az emberek. Igen, változtatni kell szakpolitikánkon Egyiptommal kapcsolatban, igen, támogatnunk kell a civil szervezeteket és a civil társadalmat, ám, és nagyon keményen fel kell lépnünk az emberi jogok és a szólásszabadság védelmében. Köszönöm szépen. Megyünk tovább. A frakciók képviselői következnek. A néppárt részéről Kelly úr a szó két percben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt az utat már végigjártuk néhányszor. Biztos vagyok benne, hogy az én országom tagjai emlékeznek arra az ügyre, amikor elfogadtunk egy jelentést ebben a parlamentben, és támogattunk e, ilyen eseteket korábbi esetekben is. Egy olyan fiatal fiúra szeretném most felhívni a figyelmüket, akit úgy ítéltek el Egyiptomban, hogy Ibrahim Láváról van szó, hogy nem is volt lehetősége tisztességes tárgyalásra. Viszont a jelentésünk után, miután a támogatásunkat kinyilvánítottuk, szabadon bocsátották, és most visszatérhetett Egyip, Írországba. És egyébként az egyiptomiaknak már nem okoz semmilyen gondot. És itt van egy másik eset. 4300 embert börtönöztek be az elmúlt hetekben, anélkül, hogy tárgyalásuk lett volna. Vannak olyan emberek, akik nyom nélkül tűntek el. És több mint száz fiatal van ezek között a bebörtönzöttek között. Ugyanezt a nyomást kell tehát gyakorolnunk az egyiptomi hatóságokra, hogy meghallgassák a hangunkat, és arra ösztönzöm őket, hogy szabadon bocsássák ezeket az embereket. Természetesen megértem, hogy Egyiptomban mindenféle terrorizmus kockázata fennáll. És természetesen segítenünk kell nekik abban, hogy ezen a nehéz időszakon túljussanak. Mindazonáltal biztosítanunk kell azt, hogy az emberek emberi jogait tiszteletben tartják. És különösen keresztényként illetve a néppárti frakció tagjaként azt gondolom, hogy biztosítanunk kell, hogy támogatjuk a keresztényeket Egyiptomban. És azt gondolom, hogy ezzel a támogatással jobban tudjuk a jövőben biztosítani a jogai kérvényesülését. Köszönöm, most Santos képviselő kap egy percben. Naquele a que alguns já chamam o outono dos povos, os egípcios saíram. Köszönöm elnök úr. Volt alkalmam az őszi meg, megfigyelni az őszi tüntetéseket, a korrupció elleni fellépéseket, amelyeket aztán négyezer ember fogvatartása, elfogása követett, csak azért, mert békésen tüntettek. Ez nagyon illeszkedik egyébként az autoriter tekintélyű kormány működésébe, ez az esemény is. Az elnyomás, a megfélemlítés politikája, a, a, az állampolgárok, a civilek elfogása és katonai bíróság elé állítása. Emberek tűntek el, eltüntettek embereket, és halálbüntetést is kimondtak, például sok esetben gyermekek ellen is, megsértve a demokrácia és a jogállamiság szabályait. Az Európai Unió nem állhat öbetett kézzel, nem tehetünk más, mi megragadunk minden eszközt, amely a kezünkben van, az biztosítandó, hogy Egyiptom tiszteletben tartsa az emberi jogokat. A tagállamok végre kell hajtsák azokat az intézkedéseket, amelyeket 2013-ban irányoztak elő, tehát nem lehet fegyvert szállítani, sem technológiai olyan berendezéseket Egyiptomnak, amelyeket kínzásra vagy megfigyelésre használhatnak. Köszönöm szépen. Font Víza asszony a következő a Rinyú frakció részéről. Köszönöm. Egy ügyet szeretnék kiemelni. Annak a kutatónak az esetben aki az ICRF, az Egyiptomi Jogi Bizottság tagjaként a jogokkal foglalkozott, Kajróból a lakásából egy ismeretlen helyre vitték. Azóta a családja semmiféle kapcsolatot nem tudott lehetetesteni. A helyi rendőrség tagadja, hogy ott lenne, hogy tudnának róla, és a főügyész sem válaszol, több megkeresése sem. Ibrahim elfogása valószínűleg ahhoz kapcsolódik, hogy a kormány lakáspolitika és városterülési politikája ellen lépett fel, a kilakoltatások és a nyomortelepek ellen szólalt fel. Az ICRF tagjaként 2016-ban már, már elfogtak embereket a kormány erőszakos fellépésnek keretében. Nagyon sok ilyen ehhez hasonló sürgető eset van Egyiptomban, ezért kell felhívni az egyiptomi hatóságokat, hogy Ibrahim Ezervin és a többiek, a többi emberi aktivista szabadon bocsátását azonnal tegyék lehetővé. Köszönöm szépen! Az oldák nevében Szatóri képviselő kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék fejet hajtani az emberi jogi jogvédők rendkívüli bátorsága előtt. Több ezer politikai, konkrétan 60 ezer politikai fogoly van Egyiptomban, és ezért sürgős fellépnünk. Szerintem a számok tekintetében sürgősségi eljárásban kéne eljárni. Több tucat millió eurós költségvetési segélyt nyújtunk Egyiptomnak az év végéig. Szerintem az egyiptomi kormány ellen direkt, konkrétan kellene fellépnünk, és csak akkor szabadna, hogy megkapják ezt a közvetlen támogatást, hogyha tesznek valamit, különben megkapja, meg mondjuk Franciaország. Franciaország Egyiptomnak az, egyéb, az európai tanácsi következtetések dacára ö, fegyvereket ad el. Ezzel büntársakká válunk. Miért nem szólalunk fel, mikor megvannak az eszközeink? Önök a civil társadalomnak tudnák adni ezt a pénzt. Önök tudnának célzott szankciókat bevezetni és fegyverembargót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és Lici asszony következik két percben. Köszönöm szépen. Amikor emberi jogi jogsértésekről beszélünk, és Egyiptomról, akkor emlékeznünk kell ebben a parlamentben arra is, hogy Giulio Reggiani négy évvel ezelőtt halt meg, egy friuli, az én területemről származó fiatal, aki meghalt Egyiptomban, és az egyiptomi hatóságok még mindig nem voltak képesek erre választ adni, hogy mi történt pontosan. A nemzetközi közösség és ez a parlament is 2016-ban és 2018-ban is állásfoglalást fogadott el az ő nevében. Nagyon fontos az Európai Unióban garantálni, az emberek biztonságát a Schengeni területeken kívül is. Giulio Reggiani esetében vajon mindent megtettünk? Emlékezzünk arra, hogy az Európai Unió Egyiptom legnagyobb kereskedelmi partnere és a legfontosabb befektetési partnere, éppen ezért a az európai szomszédságpolitikai eszközön keresztül 500 millió eurót juttatunk Egyiptomnak 2017 és 2020 között. Emlékezzünk arra is, hogy Egyiptom fontos partnerország, alapvetően fontos a földközi tenger stabilitásának szempontjából is geopolitikai helyzete miatt, és azért is, mert nagyon nehéz az emberek és különböző áruk ellenőrzése a sivatagi területen fekvő határszakaszokon. Egyiptomban is garantálni kell az emberi jogokat, mert egy stabilitás csak úgy valósítható meg, hogyha az egyéni szabadságjogok, az élet tiszteletben tartása és a jogállamiság megvalósul ezek a nagyon feszült helyzetek és a nemzetközi kritika is destabilizálhatja egész Egyiptomot, sőt ezen keresztül Észak-Afrikát is, és borzalmas hatása lehet ennek Európára nézve is. Még akkor is, hogyha nem olyan régen a kairói és a római főügyészségek együttműködése ismét meg kezdődött. A szízi kormányt arra kell rábírnunk, hogy az emberi jogokat figyelembe vegye, és ebből aztán talán a megvalósulhat az is, hogy ennek a borzalmas gyilkosságnak a hátterét is ki tudjuk deríteni. Köszönöm szépen. Prokácsini képviselő következik. Köszönöm szépen. Helyes, hogyha ez az Európai Parlament az egyiptomi polgári jogokat kívánja előmozdítani, és jó lenne, hogyha ennek a régiónak a különböző vallási közösségeit egyformán védenénk, kifejezetten gondolok itt most a keresztény koptokra. Giulio Reggiani brutális gyilkosságának ügyét jó lenne felderíteni, ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy nem először és nem is utoljára történik meg az, hogy ez a parlament báp jelleggel mutatja be, hogy hogyan gondolkodik az a módszer, amely uh, démonizálni kívánja egyik vagy másik ellenfelét, ezzel nagyon komplex problémákra leegyszerűsített válaszokat akarunk adni. Ezért lenne fontos az, hogy uh, Fotiga elnök asszony, Fotiga asszony jelentésében kiegyensúlyozottan fogalmazzunk. Nagyon fontos az, hogy gazdasági szempontból Egyiptom milyen szerepet tölt be, és az iszlám terrorizmus ellenes harcban is fontos partner. Köszönöm szépen, Kastáldó képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hány aktivistát, újságírót, diákot, nőt, civil szervezetek tagjait, illetve gyermekeket is üldöznek Egyiptomban eléggé struktúrált és szervezett az a módszer, ahogyan ők fellépnek, és ne felejtsük el azt sem, hogy halálbüntetés is létezik, tehát nagyon sokan vannak ebben a helyzetben. Tudjuk azt is, hogy Egyiptom egy fontos partner ebben az igen komplex helyzetben, de ettől még nem szabad, hogy befogjuk a szánkat és másfelé nézzünk. Egyiptom nem szabad, hogy a szélsőségesség oltárán feláldozzuk, ugyanakkor a diszkriminációkat és a lejárató kampányokat is el kell kerülni. Giulio Reggiani ügye továbbra is ezt továbbra is csend uralja, senki nem mond semmit, és nagyon aggasztó ez az egész helyzet. A fegyverkereskedelmet azonnal le kell állítani, és a támogatásokat is le kell állítani, amennyiben az emberi jogok nem teljesülnek. Így lehetünk csak koherensek, és így tudunk igazságot szolgáltatni Regéni emlékének. Köszönöm, Benefei képviselő. Köszönöm szépen. Megint még egyszer az alapjogok egyiptomi jogsértéseiről beszélünk. Ezek állandóan folytatódnak, kínzások, letartóztatások, az arab tavasszal kapcsolatos tavalyi állásfoglalásunk után nem fogadhatjuk el, hogy továbbra is együttműködünk olyan országokkal, amelyek az alapvető értékeinket nem veszik figyelembe, és hogy Európai Uniós állampolgárokra vonatkozó um, együttműködést megtagadnak. Giulio Reggiani esetére gondolok, amely három évvel a történtek után továbbra sem talált megoldást. Olaszország ennek ellenére továbbra is kéri, hogy kiderüljön az igazság. A kairói főügyészség végre hajlandó találkozni, illetve együttműködni a római főügyészséggel. Majd meglátjuk, hogy mindez a konkrétumok szintjén hogyan valósul meg. A büntetlenség elfogadhatatlan számunkra, az egyiptomi hatóságok nem hajlandóak a megfelelő dokumentumokat átlátható módon átadni Olaszországnak, amely egyébként a nemzetközi jog alapján is az ő feladatuk lenne. Öt személyt vádolnak ezzel a római ügyészségen, és nem fogjuk feladni egészen addig, amíg ki nem derül az igazság. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Jan Krisztof Ötjen következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Történelmi fordulópont volt eh, Egyiptomban pár évvel ezelőtt, amikor az emberek az utcára vonultak a több demokráciáért, emberi jogokért, illetve jobb gazdasági körülményekért. Azonban 8 évvel később teljesen más a helyzet. A sajtószabadság, az emberi jogi helyzet rosszabb lett, elnyomás uralkodik eh, Sisi elnök alatt, és a sokkal rosszabb, mint Mubarak alatt. Az Amnesty International arról jelent, hogy továbbra is rendszerszerűen kínoznak az egyiptomi börtönökben. Kedves kollégák, ez elfogadhatatlan. A legújabb eh, kormányellenes tüntetésekre a rezsim úgy reagált, hogy 4300 embert önkényesen letartóztatott, 3000-en még mindig vizsgálati fogságban vannak, sokakat kínoznak az emberi jogi aktivistákat, a rendőrség célirányosan kereszt tűző veszi. Nem lehet ezt továbbra is tehetlenül nézni. Itt az ideje annak, hogy az egyiptomi pénzügyi segítséget csak is a lakosságra koncentráljuk, azonnal kell cselekednünk. Köszönöm a következő hozzászólónk, Bílán úr. Köszönöm szépen, tisztelt e, elnök úr. Egyiptom nagyon fontos e, a közel-kelet, illetve Észak-Afrika stabilitása szempontjából. Nagyon fontos gazdasági partnere az Európai Uniónak, nagyon fontos szerepet tölt be a migrációs folyamatban. Emlékezzünk arra, hogy Egyiptom nagyon sok szíriai menekültet fogadott be. Ezért nagyon fontos ez, a terrorizmus elleni harc szempontjából is. Egyébként nagyon keményen fellép a sinai fejlesztéget szemben. Számos demonstráció volt Egyiptomban, 2500 ember tartóztattak le. Az Európai Unió nem lehet tétlen, fel kell lépnünk, tiltakoznunk kell a letartóztatások ellen. Azonban a valóság nem fekete-fehér. A demonstráció szervezői között voltak olyanok, akik az iszlám államhoz kötöttek, nagyon sok szélsőséges is részt vett ezeken a tüntetéseken. Sisi azért, hogy megnyert, megvédjék az egyiptomi keresztényeket, de még ez mind nem elegendő, hiszen még mindig nagyon sokan haltak meg. Köszönöm, mondja az elnök. Habib úr a következő. Ladies and gentlemen, um, when president... Hölgyeim és uraim, amikor a Sisi elnök urat megválasztották Egyiptomban 2014-ről, ugye írunk ekkor, akkor alapvetően kötött egy megállapodást az egyiptomi néppel, miszerint stabilitás, biztonságot és gazdasági jólétet ad cserébe a teljes, szinte teljes hatalomért. Ez nagyon hasonló ahhoz a megállapodáshoz, amit az Európai Unió az európai állampolgárokkal kötött. Ez a megállapodás működik is addig, amíg stabilitás, biztonság és gazdasági jólét adott. És akár csak az Európai Unióban valahogy félrementek a dolgok Egyiptomban is, és az elnök válasza erre az volt, hogy megerősítette, megszigorította a hatalmát Eh, és az emberek feletti hatalmát. Az Európai Uniónak pontosan ugyanez a válasza, hiszen minden egyes alkalommal eh, még egyet eh, tekernek ezen, még mm, komolyabb hatalmat próbálnak maguknak, amikor valami félre megy. Köszönöm, kedves kolléga. Most pedig Nina Gill kap szót. Köszönöm, elnök úr. Én most már több egyszer beszélek az emberi jogokról Egyiptomban. el biztonságot és jólétet ígért az egyiptomiaknak, ezt nem teljesítette, helyett rászállt a civil társadalomra, a médiára és a tiltakozókra. Noha Trumpot nem különösebben érdeklik az emberi jogok Egyiptomban, minket azonban igen. Az Amnesty International szerint 4300 embert, köztük kiskorúakat és nőket tartóztattak le a szeptemberi tiltakozások kezdete óta. Felháborító Éppen ezért én felszólítom az egyiptomi hatóságokat, hogy engedjék el az összes foglyot, különösen Rami volt és Mohamed Basrit. A biztos asszonytól pedig a a biztos úrtól pedig az a kérdésem, hogy milyen válasza van a Regini ügyre, aki a Cambridge Egyetem PhD hallgatója volt, és meggyilkolták Kairóban, ahova kutatómunkát végezni ment. A megkínzott holttestét Kairó mellett találták meg. Nincs válasz válaszunk erre a gyilkosságra, még négy évvel később sem. Mit tesznek eh, tehát, eh, és mikor fogják felülvizsgálni azokat az eurómilliárdokat, amelyeket adunk Egyiptomnak, eh, és mikor várjuk el, hogy ténylegesen válaszoljanak a kérdésekre? Köszönöm. Csárnecki úr következik. Elnök úr, tisztelt biztos úr! Egyiptom nagyon fontos számunkra, mert ezen ország stabilitása a mi érdekünkben áll. Hogyha nincs stabilizáció, akkor az azt jelenti, hogy eh, Európába százezer, vagy akár millió, több millió menekült érkezik. Persze követelni kell azt, hogy ne börtönözzék be a fiatalokat, ezen demonstrációk megszervezésében részt vett az iszlám testvériség is, és ezeket a tüntetőket úgy tekintik, mint akik a hatalom ellen tüntetnek. Beszélni kell nekünk európaiként a keresztények megvédéséről is. Másfél percem van, tisztelt elnök úr, másfél percem van. Az egyiptomi kormány sokat tesz a keresztények érdekében, de még mindig vannak támadások a keresztények ellen, tehát nagyon erősen támogatnunk kell az egyiptomi kormányt azért, hogy a keresztény koptok Egyiptomban biztonságban legyenek. és figyelni kell arra, milyen fajta stabilizációs elemek vannak. Thank you and excuse me. Köszönöm szépen, és elnézését kérem. A spontán felszólalások következnek, öten kértek szót. Jerzy Podpiszi a következik pane předsedající já chci podpořit tento. köszönöm szépen elnök úr én is szeretném az állásfoglalási indtványt támogatni egyetértek azokkal a kollégákkal akik kritizálták az jogi helyzetet és az általános eh, a dolgok általános eh, alakulását védhetetlen ez a helyzet tudom hogy fontos partnerünk egyiptom mégis nem ülhetünk eh, szótlanul tétlenül akkor amikor lábbal tiporják az emberi jogokat. Életem során igazságügy miniszterként korábban behatóan foglalkoztam az emberi jogokkal, illetve a halálbüntetés kérdéskörével is, ami olyas mi volt, amivel az egyiptomi elnök durván visszaél. 3000 kivégzésről tudunk, ráadásul bírósági tárgyalás nélkül fiatalok, nők is sorra kerültek, ennél ékesebb bizonyítéka nem is lehetne annak, hogy milyen rossz az emberjogi helyzet. E, e megint éppen ezért fel kell emelnünk a szavunkat az egyiptomi helyzet kapcsán. Mr. Teodoro. Uh, Mr. President, it's Tudor and Csuhadarov. Elnök úr, Tudornak ejtik a nevemet. Uh, um, oamenii buni să nu facă nimic pentru ca răul să triumfe. Hogyha a jó emberek semmit nem tesznek, akkor a diktátorok győzedelmeskednek, ezt láthattuk Egyiptomban és a diktatúra és demokrácia közötti vonal nagyon kicsi ott az Európai Parlamentben számos olyan dolgot láttunk, amely nem volt helyén való, nem tettünk semmit. Persze lehet szép szavakat hangoztatni, állásról állásítványokat elfogadni, de e, konkrét intézkedések nélkül nem lesz semmi. A következőt javasolnám az Európai Bizottságnak. A politikai fogvatartottakat szabadon kell bocsátani, és e, meg kell szüntetni a halálbüntetést, a 21. században ez nem megengedhető. Elnök, köszönöm szépen. E, Déri Lákasszony. Köszönöm, elnök úr úgy gondolom, hogy van egy iróniája ennek az állásfoglalásnak, hiszen eh, másoltuk a gyakorlatilag egyes részeiben az egy évvel ezelőtti állásfoglalást, és ahhoz képest csak romlást eh, látunk. Eh, ráadásul kettős beszédet hallunk itt, mert mielőtt előre akarunk lépni, vissza kell nézni, mivel miközben az állásfoglalás azt mondja, hogy az egyiptomi népet támogatja az Európai Parlament abban, hogy egy befogadó, stabil, szabad társadalmat alakítsanak ki. Emlékezzünk arra, hogy az EU gratulált el Sziszének, amikor hatalomra került, és Morsi elnököt pedig puccsal távolították el, majd fogvatartották, most pedig meghalt. Állásfoglásokat elfogadni minden évben nem elég. Szembe kell néznünk azzal, amit teszünk Egyiptomban és Szaudarábiában, ugyanis a migrációs együttműködés működés bűntársá tesz bennünket. Egyiptom azért teszi azt, amit tesz, mert az Európai Unió egyes tagállamai eh, felfegyverzik és támogatják. Köszönöm, elnök úr. Trump elnök a Sisi eh, prezidentet, a kedvenc diktátorának nevezte nem olyan régen. Az Egyesült Királyság a legnagyobb befektető Egyiptomban, Franciaország pedig a legnagyobb fegyverbeszállítója. Amerika Egyesült Királyság és Franciaország számára úgy tűnik, hogy csak akkor fontos az emberi jogok, amikor az, az érdekeiket szolgálja. A 2013-ban a modern, újkori történelem legnagyobb tömegvérengzését rendelt el, vagy volt, ezért volt felelős az egyiptomi elnök. A szaudiknak adunk el fegyvereket. Tesz az Európai Unió mindezek ellen. Az Európai Unió a venezuelai, szíriai, iráni helyzet kapcsán felemeli a hangját, mégis ilyen gyilkosokkal mi üzletelünk, hát mi a baj velünk? Uh, Köszönöm, elnök úr. Szeptemberben tüntetők ezré vonultak az utcára Egyiptomban, Kairótól Alexandriáig a korrupció korrupcióvágya miatt, a Sisi elnök úr korrupciója miatt az ellenzékiekre keményen lecsaptak, több mint 3000 embert tartóztattak le. Ezek közül több mint százan kiskorúak, vannak köztük 11 évesek is vannak, akiket iskolából hazafele menet tartóztattak le. Mivel vádolják őket? Egy terrorista csoport támogatásával, tévinformáció terjesztésével, illetve az engedély nélküli tüntetésen való részvétellel. Emlékeztetünk el újra az egyiptomi kormányt arra, hogy a nemzetközi jogi értelmében az embereknek joguk van békésen tüntetni, joguk van véleményüknek hangot adnia, az, adni azt a közösségi média platformján is. Köszönöm szépen. Ezen napi ponttal kapcsolatban most így lezárjuk a vitát, és a biztos úrnak adjuk meg a szót. The European Union has a clear... Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió érdeke, hogy Egyiptom biztonságos és stabil ország legyen. A mi meggyőződésünk az, hogy ez csak akkor következhet be, hogyha az emberi jogokat tiszteletben tartják, megfelelve az ország saját törvényeinek, partnerségi prioritásainknak és a nemzetközi szövegeknek, megállapodásoknak. Az Európai Unió fokozat, folyamatosan emlékezteti Egyiptomot arra, hogy javítsa a szabadságjogokat, beleértve a szólásszabadságot is az interneten és a az interneten kívül is. Emellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy a, szabad gyülekez, a gyülekezés szabadságát, valamint a jogvédők jogait is tartsák figyelembe, és tartsák tiszteletben. Egy új civil törvény születik, amely helyettesíti a sokat kritizált 2017-es törvényt. Ezt be kell tartani oly módon, hogy a civil társadalom szabadon működhessen, és az emberi jogi szervezetek korlátozásait is meg kell szüntetni. Nagy számú letartóztatás történt szeptember 20-a után. Ezeket a letartóztatásokat, ezek a letartóztatások olyan embereket is érintettek, akik nem vettek részt a tüntetésekben. Itt gondolok politikusokra, emberi jogi, jogvédőkre, ügyvédekre, és újságírókra, akiknek nagy részét terrorizmus vágyával tartóztatták le. Ezt Abdelhatár. Mohenur al-Masri, al Abdel Fattah and Mohamed al-Bakr. These events... Csak néhány példa. a, noha a gazdasági és szociális jogokban történtek előrelépések, ezek a letartóztatások súlyosan aláássák az ország jó hírét, ráadásul kapunk híreket eh, rossz börtönkörülményekről és kínzásokról is. Az elszámoltathatóság nagyon fontos, akkor, amikor fellépnek civilek és emberi jogi jogvédők ellen, akiknek egyetlen bűne, hogy békésen tiltakoznak. Az Európai Unió felhívja a figyelmet arra, hogy a különböző nézetek, illetve a jogos sérelmek hangoztatásának szabadsága nem szabad, hogy elnyomást eredményezzen, nem szabad, hogy vagyonbefagyasztáshoz vezessen, vagy kiutazási tilalmakhoz. Mi továbbra is párbeszédet folytatunk a partnerségi megállapodás alapján Egyiptommal. Köszönöm, biztos úr. A kollégákat szeretném arról tájékoztatni, hogy a vita során hat állásolási indítványt nyújtottak be. A vitát ezzel lezárjuk, és Ma fogunk délben szavazni erről a napirendi pontról. Most pedig rátérünk a következő napirendi pontunkra, ami vita lesz az új indonéz büntető törvénykönyve irányuló javaslatról. Ismételten szeretnék arról tájékoztatni, hogy készfeltartással is jelezhetik a hozzászólási kérelmüket, illetve elektronikusan is bejelentkezhetnek spontán felszólalásra, már most is. Mielőtt még rátérnénk a spontán felszólalásokra, tehetik ezt meg, de most rátérünk a vitára és először a szerzők kapnak szót. Anna Fotiga az első. Thank you, Chair. Indonesia. Köszönöm, elnök úr. Indonézia fontos partner az Európai Uniónak. Ezért olyan kimagasló fontosságú hazám Lengyelország számára is ez a kérdés, Az ECR frakció állásfoglalási indítványában ehm, beszélünk az emberi párbeszéd fontosságáról, amit a külügyi szolgált folytat Indonéziával. Ezért arra kérem nagyra becsült képviselő kollégáimat, hogy az általam benyújtott módosító indítványt fogadják el egy olyan világjáró lengyellel kapcsolatban, akit tévedésből vádoltak meg, és ítéltek 5 éves börtönbüntetésre. Csak azért, mert annyira kedvelte a pápai kultúrát, azt hiszem, hogy érdemes róla ebben a másolás indítványban megemlékezni. Berg úr. Herr Berg, Berg úr. Not here? Oh, yeah, here. No? Herr Lars Petrik. So, he's not here. Uh, so the, the next. Akkor a következő hozzászóló Villanueva Ruiz úr lesz asszony, te, tessék. Az elmúlt években a nagyon aggasztó tendenciát láthattunk a büntető törvénykönyv kapcsán. A politikailag másképp gondolkodókat üldözik, javaslataikat büntetik. Sok helyen így van ez a világon, de most Indonéziáról van szó. Ez a fajta büntető könyv egyértelműen irányul vallási csoportok ellen, nők ellen, akik az abortuszt követelik, vagy LGTBI aktivisták ellen is. a diktátor két millió embert végeztetett már ki, nagyon hosszú, nagyon hosszú tradíciója van mindennek, egyértelműen fel kell ez ellen szólalnunk, meg kell mindenhol védenünk az emberi jogokat, mindenhol Európában és világon is. Szeretnénk a pluralizmust, de gyorsan elfelejtjük mindezt, amikor a szabadkereskedelemről van szó. Cseh asszony. Thank you. Köszönöm, Indonézia az EU értékes partnere, komoly kereskedelmi kapcsolataink vannak velük. Egy új politikai ciklus kezdődött a választások után, egy reformpárti parlament és elnök álltak fel, azonban az új büntető törvénykönyv javaslat az rendkívül vitatott ennek eredményeként. Több ezren tiltakoztak ellene, és megpróbálták elhalasztani, és el is halasztották a szavazást, amiért hálásak vagyunk, hiszen konzultációra ad lehetőséget valamint lehetőséget ad az Európai Parlamentnek, hogy kiálljon az emberi jogok és demokratikus elvek mellett. Ez az állásfoglalás a legvitatottabb kérdésekre koncentrál. 20 cikk nevezhető veszélyesnek, hiszen diszkriminatív az LGBT-k, a kisebbségek és a nők ellen. Emellett a házasságon kívüli szexet, valamint az elnök kritizálását is kriminalizálni akarják. Ez mindenképpen egy visszalépés lenne a szólásszabadság szabadság és emberi jogok szempontjából. A olyan büntető törvénykönyvre van szükség, amely a jogállamiságot szolgálja, és az elnök megszakítja a képviselő asszonyt, mondván, hogy csak egy perce van, és már már egy perc, 20 másodperce beszél. A következő hozzászólónk, Vinde asszony. I have a problem. Oh, Dánul fogom folytatni. Indonéziában egy új büntető törvénykönyvet vezettek be, és ez teljes mértékben ellentétes értékeinkkel. Ráadásul ellentétes az emberi jogokkal is. A kisebbségeket, a nők jogait diszkriminálják, ezt nem lehet egy törvényben lefektetni. Az alapvető jogokat sem tartják tiszteletben. Nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament állásolási indítvány konkrét javaslatait meghallgassa az indonész fél. Két európai állampolgár van indonéz börtönökben, szörnyű az érintettek számára ez a helyzet, de úgy gondolom, hogy nem kellett volna ezeket a személyeket nevükön nevezni ebben az állásolási indítványban. Felszorolunk az állásolási indítványban a halálbüntetés ellen is. De hogyha csak az egyes személyekre koncentrálunk, akkor az általános eh, állásolási indítványban foglalt eh, problémákat nem javítjuk. Arra kell kihasználni, nem arra kell kihasználni ezt az indítványt, hogy az európai állampolgárokat eh, kiszabadítsuk, csak a börtönből, hanem arra, hogy az indonézok számára valamit elérjünk. Én e- megfogadom majd, elfogadom ezt az társadalmi intvánt, kivéve a 4 5 módosítót. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, általában mi elmondhatjuk, hogy Dél-Kelet-Ázsiában Indonézia egy stabil partner az Európai Uniónak demokratikus eh, elvekhez tartotta magát eddig, ezért volt számunkra nagy meglepetés, hogy a az egyébként elavult büntető törvénykönyv reformjában olyan cikkek is szerepelnek, amelyek a mi szemünkben egyáltalán eh, nem tükrözik a mai idők elvárásait. A, az emberi jogok megsértése korábban nem volt jellemző, ezért olyan jó azt látni, hogy az elmúlt hónapokban az elnök, az új elnökkel, illetve felfüggesztették a vitát a büntető törvénykönyv reformjáról, és elkezdődött egy érdemi párbeszéd az Európai Unióval. Reméljük, hogy ez kedvezően zárul. Ez engem optimizmussal tölt el, ezek a fejlemények, és remélem, hogy a jelenlegi formájában nem fogadják el a az új, új büntetőjogi reformot, és Indonézia bebizonyítja, hogy valóban egy stabil, demokratikus partnerünk, ahogy azt eddig is hittük, ahol működnek azok az alapvető demokratikus elvek, amelyek eh, meggátolják azt, hogy például a halálbüntetés újra bevezetése eh, meg se forduljon az emberek fejében. Arról nem is beszélve, hogy a különböző kisebbségek üldözése eh, illetve diszkriminációja nem fordulhat elő. Képviselőként az indonéz politikusokkal jó néhányszor volt alkalom egyeztetni, ez ügyben, és én látok némi nyitottságot, bízom benne, hogy érdemmel lehet velük tárgyalni, és nem fordul ezzel még egyszer. Pontosan két percen volt. Nach den Verfassern zu den Rednern. Nos, a szerzők után a frakció felszólaló következnek. Sean Kelly az első. Jó napot kívánok! Indonézia a negyedik legnépesebb ország 265 millió lakossal, nagyrészt Mohamedánokról van szó, de egy sokszínű ország is, hiszen sok etnikai, vallási, nyelvi, kulturális kisebbség él ebben. Ez az ország komoly fejlődést mutatott, és reméljük, hogy még komolyabb, még szorosabb partnerséget tudunk kialakítani velük, mint az ASEAN közösség tagja és én pedig, mint a Kereskedelmi Bizottság tagja, eh, remélem, hogy néhány éven belül Indonéziával szabadkereskedelmi megállapodást eh, sikerül aláírni. Most eh, ideje feltennünk azt a kérdést magunkban, hogy a sürgősségi kérdések milyen hatással vannak. Itt most egy nagyon aktuális témáról van szó, hiszen a büntető törvénykönyvet Éppen most készülnek elfogadni az indonéz törvényhozásban, de ahogy arra rámutattak a kollégák, tiltakoznak ez ellen, ami ennek a folyamatnak jogos része, és a ratifikációt az elnök ezért el is halasztotta. Éppen ezért nagyon aktuális, hogy rámutathatunk azokra a problémákra, amelyekkel, amelyek nem felelnek meg eh, a nemzetközi jognak, női jogok, LGBT jogok, vallási kisebbségek jogai, eh, politikai ideológiák eh, elnyomása, reproduktív egészségügy, illetve a halálbüntetés kérdése problémásak. Éppen ezért jó lenne, hogyha menesztenénk egy delegációt Indonéziába, és megtárgyalnánk ezeket a kérdéseket. Én eh, a közelmúltban eh, fogadtam, tavaly egész pontosan, egy delegációt Indonéziából a kollégáimmal együtt, eh, tehát van párbeszéd, és ennek fenntartásával egy szorosabb kapcsolat építhető ki. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csihudáru úr következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, három dolog aggasztó Indonézia tekintetében. Ez a legutóbbi törvénytervezet tényleg hihetetlen. A 21. században valakit el lehet ítélni vallási meggyőződése miatt, visszaélnek a törvényen a nőkkel szemben, börtönbüntetést alkalmaznak akkor, hogyha valaki saját testéről szeretne rendelkezni, és bizonyos fajta egészségügyi jogokat követel magának. embereket ítélnek hatá- halára, ezt el kell ítélnünk. Moratóriumot kell követelni a halálbüntetéssel kapcsolatban. Remélem, hogy az új Európai Bizottság foglalkozik majd ezekkel a dolgokkal, és szerintem az Európai Unió Uniónak is, hogy ezt kell képviselni a tagállamokkal együtt. Köszönöm. Azért szólok hozzá ez a témához, elnök úr, mert ez emberi jogok tiszteletben tartása különösen fontos európai parlamenti képviselők számára. Alelnök úr pár héttel ezelőtt a brüsszeli parlamenti lépcsőkön állva ünnepeltük a biztonságos abortus napját. Nagyon sokat értünk el, hogy most már elismerjük a nők saját testük feletti rendelkezési jogát. Sajnálatos módon az indonéz büntetőjog reformja visszalépést jelent. A Human Rights Watch szerint az indonéz BTK tervezet rossz a nőknek, a kisebbségeknek, de minden indonéznek. Az Európai Unió hangja fontos és hangos, ezért ki kell használnunk ezt a lehetőséget, és beszéljünk az egyenlőség fontosságáról. Nem ilyen egyenlőséget nem tudjuk garantálni akkor, hogyha a lakosság fele rendelkezhet csak a saját teste felett. A nem érsi egyenlőség az emberi jogok talán legfontosabbika, ezekért a jogokért harcolnunk kell minden eszközzel. Frau Alice Kunke. Alice Kunke asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a javaslat, amelyel az indonész kormány élt, az egyetemben megsérti az alapvető jogokat, korlátozza a nők jogait, illetve az LGBTI közösség jogait, kihat a kisebbségekre, korlátozza azok jogait is, akik mások jogaiért szállnak síkra. Számunkra, zöldek számára egyértelmű az, hogy ami most történik, az befolyásolja az EU és Indonézia kapcsolatát. Az Európai Bizottságot arra kérjük, hogy emlékeztesse az indonéz kormányt arra, hogy mik is az emberi jogok. És azt is szeretnénk, hogy ha belátnák, hogy minden kormány alapvető feladata az, hogy az állampolgári jogokat megvédje, és hogy a kisebbségeket megvédje a diszkriminációval, üldözéssel szemben. Köszönöm, mondja az elnök. Ek Kunel következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Indonézia sokáig az liberális iszlám példa országának tartották, most már ez nem így van. Vannak új jogi esettek, mint például az elnök megsértése, ami büntetendő, ez teljes mértékben elhetés az a nyugati értékekkel. Úgy tűnik, hogy egyelőre nyegelték a büntetőtörvény kérdését, de mégis ez kérdést vet fel. Nincsenek szabadságjogok, nincs valási szabadság, túlságosan hatalmas az állam, Merkel asszonynak köszönhetően most eh, a világ Európába eh, érkezik, az Európai Unió értékkonfliktusokat eh, importál, ráadásul ezt próbálja a politikai túlkorrektséggel ellensúlyozni. Értékpluralizmusnak nevezik mindezt, és nem látják a kiutat. Hegel azt mondta, hogy az erősebb győzedelmeskedik, viszont óva intenek a társadalmi kísérlettől. Kondit azt mondta, hogy ha idegen kultúrák csatlakoznak, akkor tartós lesz a konfliktus kemény, a multikulturális társadalom nem igazán szolidáris, és óriási szociális egyenlőtlenségek formálják, és az a tendenciája, hogy a különböző csoportok, közösségek egymástól eltávolodnak, és az összetartozás így nem valósul meg. Indonézia nem a mi problémánk, de az olyan személyek, mint Kohn Bendit, aki a szolidáris társadalmat tá támogatta. Minute zur Wort gemeldet ist Herr Charlie. Tack, eh, herr talman! straff... Köszönöm szépen, elnök úr! Az indonéziai büntető törvénynek mindenképpen reformálni kell, azonban a javaslat nem felel meg a nemzetközi jognak. Az iszlamizmus egyre inkább megjelenik itt. Ezt a tervezetet úgy lehet értelmezni, hogy a sariát elismerik. Számos olyan helyi törvény van, ami a sária értelmében a kisebbségeket, nőket diszkriminálja, és a szólásszabadságot sem engedélyezi. Vannak káromlásra vonatkozó mm, törvények, főként a nem muszlim közösségekkel szemben lépnek ezzel fel. Az Európai Uniónak egyértelművé kell tennie, hogy itt arról van szó, hogy a szab, vagy a szabad világgal lépnek partnerségre, vagy pedig a seriát támogatják. Kosics úr. Európska Unia je... Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unión az egyik legerősebb gazdasági eh, erő a világban, Azt hiszem, hogy nem nekünk kellene megmondani a világnak, hogy mit hogyan csináljon. Olyan állásfoglalásokat fogadunk el, melyek nem elég kemények, és hogyha nem tesznek eleget a követeléseinknek, akkor úgysem történik semmi. Ezzel magunkat nevettetjük, ki magunkat tesszük nevetségesé, alá ássa a, a, a hitelességünket minden ilyen állásfoglalás. Ha bármit is teszünk, akkor csináljuk rendesen fogadjunk el állásfoglalást, és hogyha ehhez nem tartja magát az adott ország, akkor következzenek a szankciók. Hogyha egy ilyen állásfoglalást elküldünk egy országnak, tudniuk kell, hogy következményei lesznek, ha nem tesznek eleget annak, amit kérünk. Monsieur le Président, Köszönöm, elnök úr. Az új indonéz büntető törvénykönyv az alapja ennek az állásfoglalásnak. tültetések zajlottak egész eh, Indonéziában, eh, illetve eh, Nyugat-Pápua szigeten is. A mi ellenállunk ennek a kódnak, ennek a büntetőtörvénykönyvnek, hiszen az aláássa a magán élethez való jogot, a test szabadságát, illetve a testtel való rendelkezés szabadságát elítéljük az elnyomó intézkedéseket is, amelyeket terveznek. A szeptemberben elfogadott szabály megszüntette a korrupció ellenes tanácsot is, holott ott már a közéletről van szó. A törvénynek az a feladata, hogy a jogállamiságot, illetve a törvény előtti egyenlőséget garantálja. Az indonéz-EU kapcsolatok pozitív voltával fejezném be, amelynek része kell, hogy legyen az emberi jogok is Idén lesz novemberben egy emberi jogi párbeszéd Indonéziával. Merci, madame. Frau Strugario Ramona. Ramona Strugario. Románul fogom folytatni. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák, az Európai Uniónak partnerségi meglapodása van, és egy működési meglapodása van Eh, Indonéziával 2014 óta. Eh, most szemben kell néznünk ezzel az új helyzettel, ezzel a büntető törvénykönyvvel. Vannak olyan cikkek, amelyekkel a kisebbségek, a szexuális kisebbségek, vallási kisebbségek, nők jogait korlátozzák. A korrupció ellenes hatóságot is gyengítették. Itt az ideje annak, hogy a Magnitsky törvényt is Európában elfogadják, szemet hújjunk e felett, és igazából így ez azt jelenti, hogy cinkosai vagyunk az emberi jogokat megsértőknek. Fontosabbnak tartjuk a gazdasági kapcsolatokat, diktátortól származik ez a pénz. A Renew állásolás indítványban volt egy bekezdés a sajtó szabadsága kapcsolatban, és az, hogy nem szabad az újságírókat korlátozni. A közös állásolás indítványban nem látom már ezt a bekezdést. Hol van a mi őszintességünk és koherenciánk? Elnök, köszönöm szépen. A spontán felszólalások következnek. Hárman kértek szót. Pot, Potspisil úr következik. pane předsedající já se velmi rád řešíme také otázku kvality trestního práva. örülök annak hogy amikor az emberi jogokról beszélünk akkor a büntető jog mienségéről is beszélünk, hiszen ez nagyban tükrözi egy országban az emberjogi helyzetet. Az a büntető törvénykönyv tervezet, amelyet most mi itt kritizálunk, bizony sajnos kritikát minden szinten megérdemli, mert az indonéz parlament előtt fekvő szövegnek nem sok köze van egy 21. századi büntetőjoghoz az abortusszal kapcsolatos jogok, a kisebbségi jogok, az istenkáromlás szabályai, a nők jogainak megnyírbálása egész egyszerűen elfogadhatatlan, mert hogyha a büntetőjog valóban tükrözi egy adott ország helyzetét, akkor egyértelműen ki kell mondania, hogy mi az, ami büntetendő, és mi az, ami nem, mi az, ami bűncselekmény, mi az, ami nem. Fontos, hogy ezen lehessen visszaélni, éppen ezért szerintem a megközelítésünk nagyon helyes és jó. Julie Ward következik. Köszönöm, elnök úr. Több mint 18 problémás cikket találtunk az indonéz büntetőtörvénykönyv javaslatában, amelyek az emberi szabadságjogokat és a polgári szabadságokat komolyan korlátozzák. A nőkre károsak, az LGBTI közösség tagjaira, illetve vallási kisebbségekre károsak. A szólásszabadság elleni cikket is találunk, amelyek egész egyszerűen a nemzetközi emberjogi normáknak közelébe sem érnek, és a, nem állják ki az nemzetközi egyezmények próbáját. A parlament az ember magánéletében nem szólt bele, hogy ki kibe, kivel esik szerelembe, kibe szeret bele, hogy hogyan rendelkezik a saját teste felett. Gondolok itt a nők reproduktív jogaira. Aktivistája vagyok ennek a területnek, ezért jól tudom, hogy a biztonságos abortuszhoz, illetve a fogamzásgátláshoz való hozzáférés rengeteg életet menthet meg. Éppen ezért kérem az indonéz hatóságokat, hogy változtassanak ezeken a problémákon, mert ezek az előző évszázadra eh, emlékeztetnek bennünket. Gemeldet. Barbara Gibson kért még szót. Thank you. I continue to be... Köszönöm. Én továbbra is vegyes érzésekkel gondolok arra, hogy 2019-ben létezhetnek olyan törvények, amelyek diszkriminálnak és alapvető emberi jogokat próbálnak felülírni, mint például a házasságon kívüli eh, nemi élet, ez a büntető törvénykönyv mindennel szemben megy, amiben én hiszek. Ki kell állnunk ellene, eh, ki kell állnunk az LGBT közösség mellett, a nők mellett, eh, és mindenki mellett, akiket ez érint. Köszönöm, Stanislav Polcsák következik pane slova. já bych se. köszönöm ezt a lehetőséget elnök úr. én is Szeretném határozottan elítélni ezt a büntető törvénykönyv tervezetet Indonéziában. Tudjuk, hogy az indonéz kormány stabil partnerünk, és stratégiai partner, jó kapcsolatokat akarunk velük kialapít, ki, kialakítani, azonban, hogyha ez a drákói ugyanakkor homályos büntetőtörvénykönyv ténylegesen megszületik, akkor nekünk nagyon határozott üzeneteket kell megfogalmaznunk. Az alapvető jogok egyetemesek, nem kell éppen ezért terjesztenünk őket abban a formában, ahogy mi látjuk azt, de mindenképpen vannak olyan alapvető jogok és szabályok, mint például a tisztességes eljáráshoz való jog, amelyek mellett ki kell állni. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy a jelenlegi bizottság és a jövőbeni bizottság is eh, legyen határozott, és eh, folytassa a párbeszédet ezekben az ügyekben az, az hatóságok. A vitát lezártuk, lezár, lezárjuk, mi mint a biztos eh, zárószavaival. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Indonézia stabil demokrácia, ahol szabad választások volt, ahol élénk társadalmi szerveztek voltak, előlépést tett annak érdekében, hogy az emberi jogokat meg tudják védeni, és hogy lehet, lehessen javítani a demokratikus szabadságokat. Régóta vártunk arra, hogy a több évtizedes büntető törvényeket modernizálják, voltak pozitív eredményei ennek, korlátozták például a halálbüntetés hatáját, Azonban számos más kérdésben, amelyek az emberiokhoz kötődnek, gondok vannak, és ez felhívta a nemzetközi közösség figyelmét is. Az Európai Unió nyomon követte az évek során a büntető törvénykönyv felvizsgálatát úgy, hogy állandó kapcsolatban voltunk a kormányjal, a parlamenttel, a civil, társadalommal és a nemzetközi szervezetekkel. A legvitatottabb módosítók az káromláshoz, a házasság kívüli szexuális kapcsolatok tiltásához kötődnek, illetve ahhoz, hogy a nők, LGBTI és vallási kisebbségek jogait korlátozni próbálják. Arra szólítjuk fel Indonéziát, amely az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagja, hogy tartsa figyelembe nemzeti nemzetközi kötelezettségeit, tartsa tiszteletbe az alapvető szabadságjogokat, és ennek megfelelően járjon el. Az Európai Unió többször próbált kapcsolatba lépni az indonéz hatóságokkal, például 2018-ban az EU delegáció és az EU tagállamok találkoztak az igazságügyi miniszterrel, és ez év nyarán találkoztak az illetékes parlamenti bizottságokkal is. Volt egy előrelépés, ez pedig az volt, hogy kivették azt a rendelkezést, amely a homoszexuális kapcsolatokra vonatkozott. Giocovidoro elnök bejelentette, hogy szeptember végén elhalasztják a szavazást a büntetőtörvénykönyv módosításáról, és az új parlamentre hajtották át ezt a feladatot, amely október óta ülésezik. A következő EU-Indonézia emberi jogi párbeszéd kapcsán, amely már novemberben lesz Brüsszelben, az Európai Unió továbbra is sürgeti majd a büntetett törvénykönyv felvizsgálatát, és emlékeztetjük Indonéziát nemzetközi polgárjogi, politikai jogi kötelezettségeire. Elnök, köszönöm szépen! A vita végére hét állásolási indítványt nyújtottak be a különböző frakciók. Ezzel lezárjuk a vitát, és ma 12 órakor fogunk erről szavazni, addig felfüggesztem az ülést. Presidente! Az elnök. A parlament úgy döntött. Jó napot kívánok mindenkinek. Kérem, hogy foglaljanak helyet. Kedves kollégák, a parlament úgy döntött, hogy a, pré, a Szakarov díjat Jám Tótinak ítéli. Jám Tóti. Jám Tóti közgazdász és kisebbségi jogi jogvédő, ujgurok jogait védi Kínában sokat tett annak érdekében, hogy javuljon a Han és a ujgur eh, közösség közti eh, egyetértés, megértés eh, életfogytiglani börtönbüntetését tölti. Az Európai Parlament támogatja az ő munkáját, és követeli, hogy a kínai hatóságok azonnal bocsássák szabadon. Un altro annuncio riguarda... Egy másik bejelentésünk is van a pénzügyi érdekek és összeférhetetlenség ügyében a magatartási kódexnek megfelelően úgy döntöttem, hogy Hübner, Pizapia, Melchior, Hautala és Burzsoa képviselőket nevezem ki a konzultatív testületbe, amely a kép képviselők magatartási kódexével foglalkozik, póttagnak pedig Annemans és Scholz képviselőket nevezem ki. Tegnap, kedves kollégák, miközben mi tárgyaltunk a szíriai török akcióról egy parlamenti képviselő elfogadhatatlanul viselkedett, és a kollégákkal szemben agresszívan néze, lépett fel, ezzel megsértette ezt az intézményt is a frakció elnökök által támogatva kijelentem, hogy semmilyen olyan magatartást nem támogatunk, amely ennek a parlamentnek a méltóságát és jó hírét sérti. Éppen ezért eh, a 176-os cikk első bekezdése alapján eh, súlyos eh, jogsértésért Angelo Csokká ellen szankciót fogadunk el, akinek magatartása magában foglalta azt, hogy elhagyta a helyét, illetve egy tárgyat dobott el a terem elnöki emelvénye felé, és ezért tíz napos napi díj megvonásban részesítjük, valamint az összes parlamenti tevékenységtől eltiltjuk öt napig itt a parlamentben. Ez kiterjed a bizottságokra és a delegációkra is november 4-én nyilvánvalóan a plenáris szavazati jogát nem érinti, ez az eltiltás a döntésről az érdekelt képviselőt tájékoztattuk, akinek joga van fellebbezéssel élni a döntés ellen az elnökség felé a 177-es házszabálycikk alapján. Kedves kollégák, a parlamenti tevékenységek kezdetén észleltünk néhány olyan magatartást, amelyet el kellene gondolkozni, itt a nyelv használatra és a magatartásra is gondolok, és én arra számítok, hogy a parlamenti képviselők a megfogalmazott kérések értelmében, szabályok értelmében foglak eljárni rendkívül nagy tolerancia és szabadság jellemzi ezt a házat de az a nyelv és magatartás, amit használnak, az meg kell, hogy feleljen az intézmény elvárásainak. Köszönöm. Prego, onorevole Moreno. Moreno képviselő. Gracias, presidente. Señorías. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék ma önökkel megosztani, megemlékezni egy történelmi eseményről, ami most folyik, történik hazában, Spanyolországban. Az, hogy Franco diktátor földi maradványait egy nyilvános mauzóleumból egy rendes temetőbe helyezik el. Kérem, mutassanak némi méltóságot a Franco diktátor földi maradványainak áthelyezésével a történelmi méltóságot is garantálják Spanyolországban annak érdekében, hogy bebizonyítsuk, hogy valóban egy nyílt, modern demokrácia Spanyolország, amely szeretne lezárni egy tragikus fejezetet a történelmében. Engedjék meg, hogy befejezzem. Úgy érzem, hogy ma minden demokratának meg kell emlékezni a polgárháború áldozatairól minden családot megtépázott ez, nagyszüleimet, szüleimet is érintette, kérem ezért, hogy őket tiszteljék, a demokrácia nyert, ez pedig a demokrácia háza. Grazie. E adesso Köszönöm, most pedig akkor térjünk át a szavazásra. Az LGBT személyek helyzete Ugandában. Négyes bekezdés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadtuk most eh, az egészről szavazunk, megint csak név szerint. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Következik eh, az állásfoglalás öt eh, frakció részéről Egyiptom kérdésében készfenntartásra szavazunk, mellette ellene tartózkodó akkor ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 14-es bekezdésről lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 16-os bekezdés két részben, első rész ki van mellette, emelje fel a kezét. Ellene. Tartózkodók, ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. ezt is elfogadtuk. Második rész, ki van mellette? Ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. 16-os bekezdés név szerinti szavazás, megnyitom, lezárom. Ezt elutasítottuk. Az U preambulum bekezdés két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, második rész ki van mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Az U be, preambulum bekezdés után az első módosító név szerint én megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk, és akkor most az egészről szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Megyünk tovább. A következő szavazás az új indonéz büntetőtörvénykönyvre törvénykönyvre irányuló javaslat, hármas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk, nyolcas bekezdés, négy részben, első rész ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, második rész ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, harmadik rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom ezt elfogadtuk. Negyedik rész eh, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Eh, egyes eh, módosító 9-es bekezdés név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös módosító ki van mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elutasítottuk. Négyes módosító ki van mellette. Ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom és ezt elfogadtuk, akkor most az egész állásfoglalásról szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodók, most pedig következik az Omerzsi jelentés, a, az Egyesült Királyságnak az Unióból való megállapodás nélküli kilépésével járó a tagállamokra háruló súlyos pénzügyi terhek fedezése érdekében a tagállamoknak nyújtandó pénzügyi támogatás. Egységes szavazás következik, megnyitom a szavazást. lezárom, és ezt elfogadtuk. Omerzsi képviselő. Mikrofono? Non funziona. E magari usi quello del suo collega. Ah, ecco, ecco, ecco. Perfetto. Monsieur le Président, merci. Elnök úr, úgy tűnik, hogy ez működik az 59-es cikk 4-es bekezdése értelmében az illetékes szakbizottság elnökeként azt kérem, hogy a Regi Szakbizottságnak küldjük vissza ezt a dossziót az intézmény közi tárgyalások megküzdésének tükrében. Nos, akkor most szavazunk Omárzsi úr jelő, javaslatára, ki van mellette, ellene tartózkodók, akkor ezt elfogadtuk tehát visszaküldjük a mm, szakbizottságba az intézményes tárgyalások véget. Kifogás az eljárási szabályzat 112-es cikke alapján a króm-trioxid felhasználására vonatkozó engedély részleges megadása. Megnyitom a szavazást. La votazione aperta. Nyitva lehet szavazni. Lezárom a szavazást. és ezt elfogadtuk. del A Thomas Cook csoport csődjének hatásai 8-as bekezdés, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. La votazione. Lezárom a szavazást.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 A 18 per 2-esben található egy néppárti ö, ö, hiba, itt ö, pozitív szavazást kellett volna jeleznünk, ügyrendi kérdés volt tehát. Parágrafo 10 per... Tízes bekezdés, hogy készfeltartással ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Egyes módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk, kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, hármas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Négyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom ezt elutasítottuk. Ötös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elutasítottuk. Hatos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom ezt elutasítottuk. 14-es bekezdés, két részben, első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as bekezdés, 6 részben első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. Negyedik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötödik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hatodik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. J. Preambulum bekezdés eredeti szöveg. Ki van mellette? ellene tartózkodók, elfogadtuk. A hetes módosító ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. És akkor most egész évben szavazunk az állásfogásra, ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A társasági adó információk egyben szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A török műveletek Észak-Szíriában és annak hatása. Kettes bekezdés, harmadik módosító ki van mellette, ellene tartózkodók, ez elutasítva. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva, de ellenőrizzük, jó, ellenőrizzük, tehát a hármas bekezdésről megnyitom a szavazást. Jó se. Lezárom. Elutasítva. Négyes bekezdés, négyes módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva 13-as módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 14-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 15-ös módosító ki van mellette ellene tartózkodók elutasítva, 17-es, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. Eredeti szöveg két részben, első rész ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 16-os módosító első rész, megnyitom a szavazást. elutasítva második rész, így kiesik, 12-es módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom, és ezt elutasítottuk, ötös módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva, hatos módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva, tízes bekezdés, két részben első rész ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 17-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. A 18-as bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. nyolcas módosító, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elutasítottuk. Tízes módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kilences módosító ki van mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 20-as bekezdés 11-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva, kettes módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. És ezt leszavaztuk, most pedig az egész szövegről szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. E Kutatásmentés eh, a földközi tengeren eh, az ECR frakció eh, állásfoglásáról szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Az ID frakció állásfoglás tervezetéről mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Az EPP, tehát a néppárt eh, javaslatáról szavazunk ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. És most akkor egy állásfoglalás javaslat következik a LIBE szakbizottságtól, egyes bekezdés 41-es módosító, megnyitom a szavazást. Kiusa. Lezárom. Elutasítva. 42D módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 17-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva, egyes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Jó, akkor ezt ellenőrizzük, és megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Decade. Így az eredeti szöveg okafogyattá vált, 43D módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva, 18-as módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 44-es és 59-es módosítók, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, 60D módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. ezt eh, elutasítottuk, így 19-es módosító következik, ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 45D név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 20-as módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 46-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 21D, 47D és 61D módosítókról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 29-es módosító 29-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva 48-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 49-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 22-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 62-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 77-es ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító kiesik, 63D. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem, még nem. Bocsánat, mi történt? Most zárom le. Elutasítva. 23-as készfetartásra ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva 78-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 64-es három részben szavazunk, első rész eh, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk, Két, második rész, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk, harmadik rész, megnyitom a szavazást, lezárom. elfogadtuk. 50D módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 65-ös módosító első rész, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. E 51D, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 24-es módosító ki van mellette. Ellene tartózkodók elutasítva, 66-os első rész, me me megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 52-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 53D. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hármas módosítok jön mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 67-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. 79-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom, és ezt elfogadtuk. 80-as módosító első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Harmadik része. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Negyedik része. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 54-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 68-as eh, módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 69-es módosító három részben első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, harmadik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 70-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 71-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 72-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 55 D-s módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 25-ös módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítva. 56-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 26D és 57D Módosítok az 15-ös bekezdéshez. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 81-es módosító ki van mellette. Ellene tar tartózkodók Kérem, hogy emeljék fel a kezüket, különben állandóan ellenőriznünk kell, mint hogy most is megnyitom a szavazást. Lezárom. Megszavaztuk, tehát elfogadva. Eredeti szöveg két részben, az első rész az kiesik, a második rész is kiesik, tehát 58D módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva, 27-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 73-as ki van mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, ezt elfogadtuk, Éppen ezért az eredeti szövegről nem kell szavazni. 30-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Négyes módosító ki van mellette, ellene tartózkodók el, elutasítva, 28-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ötös eh, mell megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. C preambulum bekezdés, hatos, bekezd, hatos módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva, hetes eh, módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva, nyolcas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. ezt leszavaztuk, elutasítottuk. 31-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, 74-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 32-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 9-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. A 10D és 33D módosítókról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 34D az L preambulum bekezdéshez megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. M preambulum bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 35D volt ez, most az O preambulum bekezdéshez a 11-es módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 75-ös, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 36-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 12-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 13D37D, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 38D, megnyitom a szavazást, lezárom. elutasítva. 14-es módosítók ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 76-os mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 15D ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 39-es, bocsánat, 39-es javít az elnök, 39-es módosító. Megnyitom a szavazást. Kiuse. Lezárom. Elutasítva. 16D és 40D. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva, és akkor most az egész állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. És ezt elutasítottuk. passiamo térjünk át a következő szavazásra az Észak-Macedóniával és Albániával folytatandó csatlakozási tárgyalások megnyitása. Elnök úr, e, e, López Aguilar kap szót. Gracias, señor presidente. Solo... Köszönöm elnök úr a szót, a lehetőséget. Egy percet, hogyha megengednek. Annyit hadd mondjak el, hogy egy olyan napon, amikor 39 ember tragikus halála történt az ember csempész maffia miatt a Szaharában, a tengeren vesztik életüket a kiszolgáltatott emberek, és két szavazat különbségen múlott, hogy nem, tudjuk, nem tudunk hangot adni a szolidaritásunknak sem azokkal irányában, akik az életüket vesztették, sem az érintett államok irányában. Köszönöm Agiár bizottsági elnök úrnak. Most eh, akkor tényleg térjünk át az Észak-Macedóniával és Albániával folytatandó csatlakozási tárgyalások megnyitásának témájára állásfoglalási indítványok következnek. Négyes eh, módosító ki van mellette, ellene tartózkodók eh, elutasítva. Egyes módosító, megnyitom a szavazást. Kiósa. Lezárom. Elutasítva 15-ös módosító első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 11-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Zedokovszki képviselő kér szót, ha jól látom. Köszönöm, kedves elnök úr. Egy rövid szóbeli módosító van. Hangsúlyozzuk a francia elnök felelősségét, Emilion Macron felelősségét, aki elutasította a csatlakozási tárgyalások megnyitását, és ennek az Európai Unió hitelességére milyen káros hatása volt. Quindi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 Nos, akkor menjünk tovább, eh, hiszen erről a szóbeli módosítóról ezek után nem lehet szavazni. Kettes bekezdéshez a 16-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 12-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. Eredeti szöveg, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 13-as módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva, kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hármas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 14-es módosító ki van mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Tízes bekezdés, megnyitom a szavazást, lezárom. elfogadtuk. Hatos módosító, ki van mellette? Ellene tartózkodók elutasítva. Eredeti szöveg 13-as bekezdés első rész ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes módosító ki van mellette ellene tartózkodók elutasítva. 15-ös bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 8D módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. A preambulum bekezdés, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. B preambulum bekezdés, megnyitom a szavazást, lezárom. elfogadtuk. I preambulum bekezdés tízes módosító, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 17-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 9-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Most eh, az egészről szavazunk, az egész anyagról, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm mindenkinek eh, biztonságos hazatérést, és köszönöm az együttműködést. Most néhány perc szünet következik. jó napot kvánok! i would like gently to ask those members of the parliament who are leaving to leave the parliament in order to give the. szeretném kérni a parlament azon tagjait akik eh, kimennek a teremből hogy eh, azt csendben tegyék, és szeretném megadni a lehetőséget azoknak, akik szavazatmagyarázatokat szeretnének eh, elmondani, hogy ezt megtehessék csendben. Oké. Okay. Akkor... Rendben a szavazatindoklásokra az első pontban a thomas cook csoport csődjének hatásairól szóló szavazáshoz kapcsolódó indoklásoknak adnám meg a szót. az első hozzászólónk howard képviselőtársunk az sd a szocialisták és demokraták csoportjából. mikrofon köszönöm Köszönöm szépen, elnök asszony, a Thomas Cook csoport összeomlása nagyon komoly hatással jár a fogyasztókra, a munkaadókra és az üzleti vállalkozásokra Európa szerte. Körülbelül 21 ezer ember vár arra, hogy az utazását visszatérítsék. Az Európai Uniós jogszabályok elvileg védik őket. A Gatwick a legnagyobb charterlégi kikötő Európában. Több mint 5 100 munkahelyet fog leépíteni, mert ezek a Thomas Cook-tól fügtek. Örülök annak, hogy a parlament legalább a csőd alapos megvizsgálását kéri, és remélhetőleg meg fogja akadályozni, hogy a jövőben ilyen helyzet forduljon elő. Az állásfoglalás rámutat arra is, hogy a globalizációs kiigazítási alap segítséget nyújthasson azoknak az embereknek, akik elvesztették a munkahelyüket. Az Egyesült Királyság kormánya ki kéne, hogy használja ezt az alapot azoknak az érdekében, akik elvesztették a munkahelyüket, fogok az illetékes miniszternek írni, hogy próbálj meg kihasználni ezt a lehetőséget. Adnám Palmer képviselőtársunknak a Szocialisták és Demokraták frakciójából. Uh, president. Köszönöm szépen. Amikor leszálltam ma este, le, le fogok szállni ma este Leszterben a vonatomról, akkor majd szembe fog velem nézni Thomas Cook szobra. Most hát szeretném őt megemlíteni itt, az ő céljait, az ő biznisz szervezési tehetségét. Brüsszelbe és Strasbourgba szervezte, illetve itt ezeket a, a hosszú utakat is megszervezhette. Az Európai Uniónak pedig védenie kell azokat az utasokat, akik a csődöt mondott túroperétorok károsultjai. Ugye ez a Thomas Cook ügy 600 ezer személyt érintett, és az Egyesült Királyságban, illetve Európában is rengeteg, több ezer munkahelyet is. Ező hozzászóló Belami képviselőtársunk a néppártból. Merci, chers collègues. Köszönöm szépen! Kedves parlamenti képviselők, a mai reggelen Törökországról és a Thomas Cookról is szavaztunk. Szeretnék egy kicsit visszalépni, és elmondani azt, hogy mennyire meg vagyok lepve, úgy tűnik, mintha minden problémánkat megoldottuk volna, és már csak mások problémáival foglalkoznánk. Az Európai Unió vajon annyi, tényleg annyira jól működik, hogy mi európai parlamenti képviselők a világ többi területének akarjunk beolvasni. És ráadásul olyan szuverén országok belügyeibe avatkozunk be, amely problémák kapcsán elmondhatnánk, ugyanezek a problémák léteznek Európán belül is. Például Lengyelország helyett is állandóan a belpolitikai helyzetüket akarjuk megoldani itt európai szinten. A parlamenti képviselőknek az a feladata, hogy hazáikban megfelelőképpen szolgálják a jogállamiságot, Nekem egy kicsit az az érzésem, hogy mint hogyha egy ilyen fiktív bíróságon járnánk, és nem egy valódi parlamentben. Rászoló Polcsak, képviselő úr a néppártból. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek. Segítenünk kell, hiszen óriási hatásai vannak ennek a csődnek, és természetesen a fogyasztókat védenünk kell. És ebben az esetben nagyon világosan mutatkozik a csőd határokon átnyúló hatása is. A vásárlók és az üzleti vállalkozások Európa szerte érintettek. Mindezt félretéve, főleg a tagállamok felelősek, és tetszik vagy nem, el kell mondanom a spektrum baloldalán ülő kollégáknak, hogy próbálják meg bevonni jobban, hogy úgy, úgy látom, hogy jobban próbálják bevonni az Európai Bizottságot ebbe az ügybe, mint azt szükséges lenne. inkább csökkenteni kéne a vezetők óriási bónuszait, és ezt a részes feleknek kéne megtenni. Ez magájogi kérdés, nem feltétlenül a közhatóságoknak van ebben bármilyen szerepe. Az egalitáriános pozíció szerintem itt most nem releváns. Következő napi rendi pontra a társasági adó információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzétételének jelenlegi állásáról országonkénti nyilvános jelentéstételről szóló szavazás magyarázata a következő nap, hozzászóló scott képviselőtársunk a zöldek képviselő, képviselőcsoportjából. Köszönöm. Amikor a zöldek követelték 2015-ben ezt a jogszabályt, a bankok azt mondták, tönkre mennek majd, de továbbra is jól működnek. Az, hogy a vállalatok hogyan teszik át a profitjukat, csak úgy ellenőrizhető, hogyha lejelentjük ezzel a jogszabályjal. Persze sokan ellenkeznek, de az európai kormányok nem engedhetik meg, hogy elbújjanak ezen adó elkerülők. A tanács munkacsoportja holnap találkozik, hogy megvitassa minden vállalat vonatkozásában ezt a szabályt. Úgy tűnik a német álláspont változik, ezt üdvözlöm, bár szégyenleg mondom, hogy Nagy-Britannia nem vesz részt ebben a létfontosságú szakpolitikai változásban. A tagállamok meg kell törjék a, az alakat hm, tárgyalást a tanácsban, ha az európai vállalat tiság jelent valamit, hát azt kell jelentse, hogy a megfelelő állam az állampolgárok érdekeit szolgálják, és azt is biztosítani kell, hogy a nagyvállalatok, amelyek csalnak, nem tudnak, ezzel nem tudnak versenyezni a KKV-k, ezért is fontos az jogszabály. Következő hozzászólónk Pospisil képviselőtársunk a néppártból. Děkuji pěkně, paní předsedající. Jako zpravodaj tohoto bodu... Köszönöm szépen. Jelentéstevőként nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament megerősítette azt a politikai véleményt, mely szerint az adó átláthatósága nagyon fontos az adócsalás elleni küzdelemben. Elhangzott, hogy a e, tanács álláspontjában vannak problémák, mert vannak olyan tagállamok, amelyek blokkolják a javaslat elfogadását. A finn elnökség a vita során kijelentette, hogy megpróbálnak előrelépést elérni a tanácsi álláspontban. Remélem, hogy kitartásuk sikerre jár. Így az egészet jóvá tudjuk hagyni, és az Európai Parlament álláspontja konzisztens volt az elmúlt időszakban, most a tanácson a sor. Meg kell vitatnunk a jogalapot is, de ez egy technikai vita lesz, és nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy ezt megoldjuk. Áttérünk a következő napi rendi pontunkra az északkelet szíriai török hadművelet és annak következményeiről szóló szavazás szavazatok magyarázása. a következő hozzászólónk joron képviselőtársunk az identitás és demokráciától. kedves kollégák! törökország észak szriai beavatkozása borzalmas beavatkozás a szíriai szuverenitásba és az emberi jogok szempontjából is. A kurdok, akik a Daesh elleni harcban szövetségeseink, nagyon nehezen érinti mindezt. Valószínűleg újabb migrációs hullám következik, ezzel egyébként fenyegetőzik is Törökország, ezért is nagyon fontos az, hogy a belső és a külső határainkat megvédjük. Az Európai Unió képes volt az ukrán válság alatt Oroszországot szankciókkal sújtani, ugyanakkor Törökország hogyan képzelhető el az, hogy megszállja Szírian északi területét, és mi semmiféle módon nem reagálunk? Oda kell figyelni ezekre az országokra, és a törökországi finanszírozások, az Európai Unió és Törökország megállapodását föl kell függeszteni, és nem szabad nekik pénzt adni semmire multilaterális béketeremtési folyamatra van szükség. Ezt kell támogatni, ez az egyetlen módszer arra, hogy a válságból kilábaljunk. Következő hozzászóló Bruna képviselőasszony az Identitás és Demokráciától. Yeah, it's you. Madame la Présidente, merci. Elnök asszony, köszönöm szépen. Törökország megszállta Észak-Szíriát, a kurdok borzasztó állapotokat tapasztalhatnak meg, a polgári lakosság is rengeteget szenvedett, és a dzsihádistákat szabadon engedték. Európának szankciókat kellett volna megval- megvalósítania a gazdasági szinten Törökország ellen, és ez nem történt meg. Ezek után pedig Ankara még ráadásul a migrációval fenyegetőzik, úgyhogy a Törökország csatlakozását le kell állítani, mert Törökország sem kultúrájában, sem történelmében, sem földrajzában nem európai az a minimum, hogy végre ne adjunk nekik több pénzt. A módosításunkat 500-nál is több személy utasította vissza. Ezek a parlamenti képviselők Törökország szövetségesei az EU-n belül következő hozzászóló bombát képviselőtársunk a köszönöm elnök asszony kedves kollégák! Az állásfoglalás a katonai műveletekről, amiket Törökország észak szriában folytat, jó irányba mennek, mert a török agressziót elítélik, mert azt kérjük, hogy minden csapatot, török csapatot vonjanak vissza a területről. Azért is jó irányba megy, mert emlékeztet arra, hogy a szuverenitás és a területi integritás Szíria esetében is tiszteletben tartandó, csak úgy, mint az összes etnikai és vallási közösség az országban. De messzebb kéne mennünk, és határozottabban elítélni Henning Karaf meggyilkolását, illetve az ENSZ-nek egy nemzetközi erő kéksisakosok bevetését kellett volna kérnie azért, hogy megóvják a kurdokat, és a belső ön igazgatásukat biztosítsa. A kurdok, a szövetségeseink, ezt ne feledjük. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Poszpisil képviselőtársunk, néppártból. Köszönöm szépen. Támogattam az állásfoglalást, mert úgy hiszem, Örökország illegális támadást követett el, a szíriai kurd kisebbség ellen. És mindez jól mutatja, hogy Törökország nem közelít az európai normákhoz, sőt, jócskán távolodik azoktól. Ezt megvitattuk több alkalommal már ebben a házban is. És az, az gondolt, hogy Törökország bármikor is EU tag lehet, az, az egy nonsens nyilvánvalóan azon is gondolkozni kell, hogy Törökország a NATO tagja maradhat-e, és egyáltalán szövetségesünk-e, vagy nemzetközi politikája a NATO ellen szól. Következő hozzászóló Harvard képviselőtársunk a néppártból. Thank you, Madam President. I have voted for... Köszönöm, elnök asszony, megszavaztam a török, török elnök Erdogan szíriai inváziójának a lehető legszigorúbb elítélését. Putyinnal együtt egy ilyen szégyenletes dílt kötöttek, amit Trump, amihez Trump is asszisztál, és ez tragikus napot jelent a kurdisztániaknak. A felelősség ezért a fordulatért Trump elnök úrnak az óriási árulása miatt is következhetett be. Örülök, hogy az Európai Unió határozottan lép fel. Egy, világ, egy veszélyes világban élünk, ahol az emberi jogok és a kisebbségek jogai úgy tűnik, hogy folyamatosan kockázatnak vannak kitéve, és amikor az USA szövetségesei ennyire megbízhatatlanak, akkor soha nem volt világosabb, hogy az összes 28 Európai Uniós tagállam, beleértve az Egyesült Királyságot is, egy hangon kell, hogy felszóljon határozottan a külpolitikában a, mind, a, minden alkalommal, amikor csak lehetséges. Következő hozzászóló Zahra Gyil képviselőtársunk az ICR-tól. Pani předsedající, e, samozřejmě... Köszönöm szépen, elnök asszony. A török invázió Észak-Szíriában e, elítélendő. Ez nyilvánvaló, és helyén való az is, hogy napirendre tűztük a témát. Ám egy dolog nem látszik. Ne tegyük, ne tegyük úgy, mint egy fekete-fehér volna ez a kép. Mi az Európai Unióban nem szabad azt a benyomást keltenünk, hogy támogatjuk azokat az erőket, amelyek egy másik ország terület integritásának szétverésén dolgoznak. Mert ez beavatkozás volna az adott ország belügyeibe. Törökországében ez, ez, ezen esetben. Azt is be kell látnunk, hogyha az Európai Unió tényleg globális szereplő akar lenni, akkor nem elég állásfoglásokat egymástán elfogadni, megvádolni az Egyesült Államokat azzal, hogy nem vállalja a nemzetközi kötelezettségeit. Olvastam Trump elnök tegnapi nyilatkozatát, szerintem nem sokan ellenezhetnénk ezt. Azt mondta, tudnélik, nem az amerikai katonai erő feladata az, hogy a világ rendőre legyen más országok is kell vállalják ebeli felelősségüket. Attól tartok, teli találat volt, amit mondott. Az EU és a tagállamok is bizony ö, kell vállalják a feladatot, és el kell végezzék azt, amit ígértek. Eddig nem tettek. A... Köszönöm szépen. A következő napi rendi pontra törünk át, a kutatásmentés a földközi tengeren. Az erről szóló szavazáshoz fűzött magyarázatok jönnek az első hozzászóló képviselő a köszönöm szépen hogy szót kaptam. Én nem támogattam ezt az állásfoglalást, és jó néhány módosítást sem támogattam, és ugyanakkor Örülök annak, hogy ugyancsak két szavazattal, de végül is nem szavaztuk meg ezt az állásfoglalást. Szerintem nem is lehetséges az, hogy a migráns bizniszt támogassuk. Nagyon sok civil szervezetnek jó szándékai vannak, és valóban meg kell akadályozni, hogy az emberek belefulladjanak a földközi tengerbe. De elsősorban az, azon kellene dolgoznunk, hogy az embereknek ne kelljen elmenekülniük otthonukból, és hogy jó feltételeket tudjunk teremteni a válság övezetekben, a menekültáborokban, hogy aztán haza tudjanak térni az emberek. És hogyha nemzetközi oltalomra vagy védelemre jogosult menekültekről beszélünk, akkor ezt jogá, jogi szerű módon kell, hogy megkapják. Én azt gondolom, hogy újabb elosztási mechanizmusok nem vezetnek sehová, ezt jó néhány tagállam el is utasította. Köszönöm. a szocialisták és Madam President. I think this resolution... Köszönöm, elnök asszony. Ezt a mai állásfoglalás csak két szavazattal maradt alul. Ez egy sötét napja a parlamentnek. Bonyolult és összetett ez a kérdés, igen, és ez igaz. De hogy, hogy foglalkozunk-e vele, és hogy bíróságok állítani az embercsempészeket, igen. De amire aztán leszűkíthető mindez, hogy vajon támogatjuk azt a gondolatot, hogy a gyermekek, fuldokló gyermekek, a tengerből a kimesztése, kimentése családok, szülők kimentése a tengerből, akik kétségbejtő helyzetben vannak, üldöztetés elől menekülnek, háború elől. Hát, hogy ez helyén való vagy sem. Fontos, hogy választóim tudják, hogy én mellette szavaztam annak, hogy kimentsék az embereket a földközi tengerből, és amellett szavaztam, hogy törvényel állítsák az embercsempészeket, és akik megmentik az embereket, ne tekintsék őket bűnözőknek. A tisztesség és az emberség próbaköve volt ez. Következő hozzászóló Brudzinski képviselőtársunk az ICR-tól. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca, Köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves elnökasszony. Nagyon örülök annak, hogy hangomat meghallották, hozzá tudtam járulni ennek az állásfoglalás tervezetnek az elutasításához. Tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy ez egy nagyon sok port felkavaró ügy, voltak itt érzelmi zsarolásra is jó példák, és ne felejtsük el azt sem, hogy ma a közvélemény lehet, hogy úgy képzeli, hogy valami rossz dolog történt, de nem, nem erről van szó. Egy olyan állásfoglalást utasítottunk el, amely valójában több száz millió személy szeretne Európába jönni, és őket ösztönöznénk arra, hogy jöjjenek. Ráadásul ezzel a az emberkereskedelem, illetve az embercsempész bizniszt is támogatjuk, és olyan bűnözői csoportokat, akiket inkább fel kellene göngyölíteni. Volt belügyminiszterként is nagyon örülök annak, hogy megszüntetjük az emberkereskedelmet. Ez egy nagy biznisz ma. Még... Hozzászóló Zahradil képviselőtársunk az ICR-tól. E Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én ellene szavaztam ennek az állásfoglalásnak, és nagyon örülök, hogy elutasítottuk, mondjuk kinyíltam. Ez egy vakvezet világtalan eset volt, nem lehet így felvenni a harcot azok ellen, akik embereket csempésznek, akik az emberi nyomorúságot kihasználják. És nem csak, hogy nem fogja őket meg akadályozni ebben a tevékenységben egy állásfoglalás, hanem még továbbra ösztönözni is fogja. A civil szervezetek, amiket például Karola Rakete eh, kapitány asszony képvisel, aki bár a tengereken menekülteket ment meg, ezzel a tengeri törvényeket és más jogszabályokat is eh, megsért, ez nem elfogadható. A prevención kell dolgoznunk, segítenünk kell azoknak a származási országoknak, ahonnan ezek menekültek származnak, hogy stabilizálhassák a helyzetüket, és ezzel elakasszuk az Európába irányuló menekültáradatot. Köszönöm. Ezzel átértünk a következő napi rendi pontunkra észak macedóniával és albániával folytatandó csatlakozási tárgyalások megnyitásáról szóló szavazáshoz fűzött magyarázatok következnek. első hozzászólónk sojdrová képviselő asszony a néppártból. szeretném elmagyarázni hogy miért támogattam ezt az európai parlamenti állásfoglalást amely brálja azoknak a viselkedését, Hollandi, a holland a kormány, a holland és a dán kormány viselkedését, amelyek megakasztották a Macedóniával és Albániával folytatandó csatlakozási tárgyalásokat. Ez szerintem hiba. Nyilván hosszú és bonyolult lesz ez a tárgyalás sorozat, és bizonytalan a végkimenetele is, de meg kell kezdeni őket végre. Hogy ezek az országok európai perspektívát kaphassanak. Ezek országok állampolgárainak szüksége van erre a perspektívára. Macedónia nem olyan rég megállapodásra jutott Görögországgal az ország nevéről. Ez egy nagyon fontos lépés, amit értékelnünk kellett volna. Ebben a kontextusban szeretnék rámutatni, hogy az Európai Unió nem szabad, hogy a befolyását elveszítse a Balkánon. Holnap Szerbia alá fog írni egy csatlakozási megállapodást az Ázsiai Unióhoz, és ez nem... Eva képviselő asszony a Rinyútól. Zakaj sem glasovala za resolució glede... Hadd magyarázzam el, miért szavaztam az állásfoglalás mellett, hogy miért támogatom a tárgyalások megnyitását. Tudnék, egy tagállam cselekmése lépése miatt egy egész térség jövője forog kockán. Nem tudom elfogadni a francia álláspontot, nem csak azért nem, mert hazám Szlovénia és Észak-Macedónia ugyanazon országnak a része volt, és nem csak azért, mert édesanyám macedóniai, hanem egyénként is tudom, hogy évek óta ígérjük ennek az országnak a csatlakozás lehetőségét, mindent megtettek, amit kértünk tőlük, és végül semmit sem kaptak a csatlakozási tárgyalások megkezdése csak egy jelzés volna arra, hogy Észak-Macedónia és Albánia megfelelő irányban haladnak. Mindkét ország tudja, hogy hosszú még az út, és persze, hogy szükség van reformokra, ott is, meg az EU-n belül is. De hangsúlyozom, itt csak arról van szó, hogy megnyitnánk a tárgyalásokat. Ez fenyegetés volna az unióra? Kérem. Következő hozzászóló Brudzinski képviselőtársunk az ICR-tól e Köszönöm szépen, kedves elnök asszony! A vita, amelyre tegnap került sor, során az észak Észak-Macedóniai parlament elnöke meghallgatott bennünket, és azért eléggé arrogánsan beszéltünk. Azt gondolom, hogy a nagy európai államok, mintha kicsit lenéznék a kisebb országokat. Legalábbis ez derült ki a tegnapi vitából. Egy olyan szláv ország, amilyen Észak-Macedónia, biztos, hogy ezt nem veszi jó néven. A történészek is Bonaparte Napóleonról is hasonlóképpen vélekednek. Ez tulajdonképpen nem egy téves eszmény volt, ez inkább egy nagy hiba volt a szláv népek ismerete tényleg hiányában beszélt ő így. Hallgassuk meg, hogy mit mondott Churchill a Balkán félszigetről, Dánia, Hollandia, ö, és Franciaország átadja a szaudarábiai extrémista erőknek a Balkán félszigetet, és ezért is szavaz. Radil képviselőtársunk a CCR-tól. Děkuji, paní předsedající. Já jsem samozřejmě hlasoval pro tuto rezoluci. Azért támogattam ezt az állásfoglalást, mert Európának erről a területéről származom, és ugye csak 15 évvel ezelőtt fogadtuk be Európába, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy mi nem akadályozhatjuk meg azt, hogy az Európai Unió tovább bővüljön. Nincsen erre erkölcsi alapunk sem, és más szempontból pedig meg kellene értenünk azt is, hogy bizonyos szomszédaink miért nem szeretnék azt, hogy az Európai Unió tovább bővüljön. Vannak olyan nagy európai államok, akik nem ismerik Kelet-Európa történetét, és ne felejtsük el azt sem, hogy Magyarországot vagy Lengyelországot micsoda boszorkányüldözésnek tették ki. Az lenne jó, hogyha jobban megértenénk egymást, és szomszédainkat is, és talán ezen keresztül nagyon sok akadályt le lehetne építeni. Sok hozzászólást hallották, úgyhogy az ülést 15 óráig felfüggesztem. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok, kedves kollégák! A jegyzőkönyveket kiosztottuk, a szövegek elérhetőek, a jegyzőkönyveket jóvá hagytuk. Napirendi pontunk, egy szóbeli választ igénylő kérdés. Farkas Ádám, az ABH e ügyvezető igazgatója kinevezése az AFME vezérigazgatójává. Annak érdekében, hogy kékkártyás kérdés, spontán kérdést tehessenek fel, a hagyományos módon is lehet jelentkezni erre, illetve elektronikusan is lehet jelentkezni erre. Arra kérem ezért önöket, hogy a szavazókártyájuk legyen mindig önöknél, hogyha spontán felszólalások szakbizottsághoz szeretnének regisztrálni, akkor már most, most megkezdhették. Megnyitom a vitát, és megadom a szót Tang úrnak, a kérdés szerzőjének. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy elmagyarázta nekünk a spontán felszólalások új rendszerét. Nemrégiben bejelentették, hogy Farkas Ádám, az EBH ügyvezető igazgatója, az AFME vezérigazgatója lesz. Eléggé meglepő ez, sőt megdöbbentő, egészen megdöbbentő, hogy a szektor felügyelője lesz egy lobbista cég vezetője. Az EBH technikai standardokat hoz létre, alapvető fontosságú pénzügyi szabályozást hoz létre, így az EBH nagyon fontos a pénzügyi szektor felügyelete szempontjából, és általában az ipar itt szokott lob- lobbizni. Főként, amikor technikai tudásról, illetve virahajtásról van szó, amit az EBH hoz létre, állandó kapcsolatban vannak az EBH-val. Elért meglepődtem, amikor kiderült az, hogy az EBH ügyvezető igazgatója az AFME vezérigazgatója lesz. Nagyon jól tudja Farkas Ádám, hogy az EBH döntés az hogyan működik. Így nagy mértékben befolyásolni tudja a fontos jogszabályokat. Ezáltal ráadásul az a benyomás alakulhat ki, hogyha valaki barátságos a ellenőrizendő szektorral kapcsolatban, akkor valószínűleg egy jó fizető állással hálálják majd ezt meg. Vagyis ez egészen furcsa ösztönzéseket eredményezhet mindenképpen ezt eh, el kell hárítani. Az Európai Unió eljárási szabályzata is kimondja, illetve az e- kimondja, hogy legalább egy eh, éves eh, úgynevezett pihenőidőszakra van szükség. Elvárható az, hogy itt a fő ilyen cégek működjön együtt. Ráadásul mindez ez teljes mértékben ellentétet eredményez az intézményektől. Mind EBH munkásságát így aláássa ez a lépés. hogyha Farkas csatlakozott az AFME-hez, akkor szinte mindenfajta tisztviselő bármilyen fajta más céghez csatlakozhat, és így az, e- a szabályzat 16-os cikke egy értelmetlenné válik. Az európai állampolgárok nevében ezért azt kérem, azt kérdezem, hogy úgy gondolják-e, hogy szerint, önök szerint megfelel-e Farkas lépése a legmagasabb etikai standardoknak, és hogy Farkas januárig a helyén maradhat-e. Az EBH megváltoztatja-e az álláspontját, és akadályozza-e majd ezen lépését Farkas úrnak, és hogyan kívánják majd az etikai standardokat megváltoztatni annak érdekében, hogy ez a fajta forgóajtórendszer ne valósulhasson meg. Köszönjük szépen, most pedig megadom a szót. Mimica biztos úrnak parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Az Európai Bankhatóság vonatkozik az a staff regulations, azaz az európai köztisztviselőkre vonatkozó hivatali szabályzat, amely például korlátozza a korábban ott dolgozók munkavállalását. Egyébként ezt meg, meg is erősítették a, ezt a szabályt a legutóbbi reform során. Az EBH felügyelő tanácsa felelős azért, hogy ezeket a, ezeknek érvényt szerezzen ezeknek a megszorításoknak, és éppen ezért Farkas Ádámnak szabályok szerint az AFME vezérigazgatói kinevezését nem lenne szabad fogadni. Az Európai Bizottság eh, nem rendelkezik szavazati joggal az eh, tanácsban, de hozzá szólhatunk a testületüléséhez, és ebben a kontextusban az Európai Bizottság azt kérte, hogy eh, legszigorúbban alkalmazzák a szabályokat Farkas Ádám kilépését követően. Az bankhatóság felügyelő tanácsának döntése vonatkozik Farkas Ádámra, akkor sem, amikor ott dolgozott, illetve miután kilépett 12 hónapig. Az EBA felügyelő tanácsának döntése értelmében a felmondási ideje alatt is vonatkoznak rá ezek a szabályok. Ide tartozik például az, hogy azonnal véget kell vennie bármiféle olyan tevékenységnek, ami az EBH eh, szabályozói vagy felügyeleti politikájával kapcsolatos, nem vehet részt ezeken az üléseken, nem képviselheti az EBH-t, illetve eh, korlátozott információkat eh, hozhat nyilvánosságra, Például itt három hónapon keresztül a hivatali szabályzat szerint sem jó engedélyező hivatalnokként, sem kinevezéseket nem hagyhat jóvá, csak kérésre, az elnök kérésére jelenhet meg az EBH épületében, és a rendszerekhez sem kép, kap hozzá fér. És miután kilépett az EBH, már nem áll az EBH szolgálatában, a felügyelő tanács úgy is döntött, hogy Farkas Ádám lobby tevékenységben nem vehet részt a bankhatóság kapcsán, illetve semmiféle szakmai kapcsolatban nem kerülhet 24 hónapig az EBH alkalmazottakkal. Nem járulhat hozzá nem vehet részt a, az Association for Financial Markets in Europe munkája semmiféle olyan témában, amit az utolsó három év során az bankhatóságnál érintett. Tehát komolyak ezek a szigorú szabályok, amelyek az összeférhetetlenségre vonatkoznak, és ez Farkas Ádám felmondási idejére, illetve azt követő időre is vonatkozik. Az EBH felelőssége az, hogy érvényt szerezzen ezeknek a szabályoknak. Köszönöm. Thank you very much. Now on behalf... Köszönjük szépen. A szocialista frakció nevében Fernández úr következik, kettő perc van parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elmúlt évek nem könnyítették meg az emberek szemére azt, hogy bízzunk, higgyünk az európai intézményekben. Minden felmérés azt mutatja, hogy az európaiak Sajnálatos módon egyre kevésbé bíznak a demokratikus intézményekben. Vajon miért? Az populisták ezt arra használják fel, hogy alássák nem csak az európai projektet, hanem a liberális demokrácia alapvető elveit is. Amikor azt olvassuk, hogy az EBH volt ügyvezető igazgatója az egyik fő pénzügyi lobby hatóságnál kap vezérigazgatói kinevezést, az alátámasztja azt a kialakult képet, hogy bizony a közszolgák, politikusok nem a közjót szolgálják, nem a választók és az adófizetők érdekeit szolgálják. Éppen ezért el kellene gondolkodnunk a felügyeleti rendszeren, az Európai Bizottság pedig egy olyan rendszert véd, hiszen azok, akik egy bizonyos európai intézményben dolgoztak, ők tudják a legjobban megítélni azt, hogy van-e valóban összeférhetetlenség. Épp azt kérdőjelezem én meg, hogy ezek a szabályok, amelyek az európai köztisztviselőkre vonatkoznak, ezeknek van-e értelmük? Van-e például egy olyan független um, szervezet, amely eseti alapon elbírálja az összeférhetetlenség uh, szabályának teljesülését? Hiszen az nyilvánvaló, hogy aki egy közhivatalból egyből egy lobbista céghez szerződik, ők ugyan hogyan lehetnének függetlenek, tehát azt kellene megvizsgálnunk, hogy a lévő szabályokat hogyan tudjuk átírni. Köszönjük szépen. A zöldek frakciója nevében három percre Karem úr kap szót parancsoljon. Elnök asszony. Ahogy nagyra becsült kollégám e, elmondta, a, nem tart, az nem mehet tovább, hogy a közérdek és a magánérdek így összekeveredik, az emberek bizalmát, az európai intézményekbe vetett bizalmát ássa ez alá mielőtt miniszter, majd elnök lett, Rocsit Barnál dolgozott Macron, és mindig azt mondják, hogy ez, ez teljesen normális, és hát ez igazából ezzel semmi baj sincsen. Európa az Barozó úr például a Goldman Sachs-nál kapott jó fizető állást, tehát ez előfordul egyre gyakrabban, amik egyre jobban látjuk azt, hogy ilyen magas beosztási európai köztisztviselők, akik az európai bankválságot kezelik, nem, nem sokkal később pedig azért lobbiznak, hogy az új banki szabályokat minél inkább megfékezzék. A legfrissebb példája ennek tehát Farkas Ádám, aki az AFME vezérigazgatói kinevezését kapta meg. Bizonyos feltételeket is támasztotta az Európai Bank hatóság. Volt ugye 24 hónap, amikor az EBH-val szemben nem lobbizhatott, illetve 18 hónap alatt nem adhat tanácsot olyan témában, amely az előző munkájával összefügg. De hát ki fogja ezt ellenőrizni? Ki, fogja, ki fog erről megbizonyosodni? És honnan tudjuk, hogy milyen ö, bizalmas információkkal rendelkezik a mai napig, ami bizony a közérdekel ellentétes. Ö, valóban botrányos ez a helyzet, ezt nem engedhetjük. Így nem fogjuk tudni az emberek bizalmát megerősíteni. Nincs annak egyáltalán helye, hogy akár a, a lehetősége is felmerüljön ennek az összeférhetetlenségnek. Éppen ezért egy megfelelően hosszú időszaknak kell eltenni a két poszt között. Minden intézményre vonatkozik, és minden köz, európai köztisztviselőkkel kell, hogy vonatkozzon. Ez nem egyenkénti elbírálásra van szükség vagy olyan intézményre vagy lenne szükség, vagy olyan európai szervre, amely ezt az erkölcsi kódexet valóban betartatná, hiszen a, az ilyen botrányos gyakorlatokkal szemben másképp nem tudunk védekezni. Ahogy azt az Európai Parlament a Monsanto lobbisták esetében is megtette, nem szabad belépést biztosítani az Európai Parlamentbe eh, Farkas Ádámnak, eh, tehát a belépését meg kell tiltani. Ez elég egyértelmű jelzés lenne eh, az, hogy véget kell vetni ennek a gyakorlatnak, ami túl régóta folyik. Now for two minutes, Mr. Ruiz de Vesa. Két percre Ruiz de Vesa következik. Köszönöm szépen, elnök ú, asszony. Örülök annak, hogy ma lefolytathatjuk ezt a vitát itt az Európai Parlamentben. Talán nem ez a legjobb pillanat, a legjobb nap erre, hiszen nagyon sok kolléga már e, hazament a szavazás után. Másrészt viszont a galérián ülnek állampolgárok, akik követték ezt a vitát, üdvözlöm őket, hiszen nagyon fontos ez a vita, igaz az, amit a kollégák elmondtak, főként az, amit Fernández kollega is elmondott, illetve Karem zöld frakcióbéli kollégám is helyesen szólt. Valóban itt érdek ellentétről van szó, összeférhetetlenségről van szó, Mimica úr is elmondta, hogy nem igazán érthető az, hogy voltak feltételek, ezek nagyon kedvező feltételek voltak. Nagyon nehéz elhinni azt, hogyha azt mondjuk, hogy nem adhat tanácsot olyan kérdésekben, ami kötődik korábbi munkahelyéhez, akkor ezzel majd megoldódik a probléma. A kollégáknak igaza volt, ezt nem tudjuk ellenőrizni. Ez olyan, mintha leülnénk egy asztalhoz, és információkat adnánk múltbeli dolgokról, de ezzel nem, nem lehet fellépni. Az Európai Bizottságnak van hangja a tanácsnál is, és a banki hatóságnál is, és a bizottság kérheti azt, hogy szigorúan tartsák be a szabályokat, de egyetem, hogy ezt nem tették meg szigorúbb normákra van szükség, és szigorúbb ellenőrzésre is szükség van. Kell egy átmeneti időszak, legalább 12 hónapos ilyen időszakra van szükség. Köszönöm három percre, ismételten tángór kapszót. Köszönöm. Köszönöm, hogy a bizottság is válaszolt ahogy ha, ha nem volt meggyőző a válasz, hiszen nem megemlítette azt, hogy milyen fajta feltételeket támasztottak Farkas úrral szemben. Elolvastam ezeket, és nem megfelelőek ezek a feltételek. Arról is beszélt, hogy megtiltják azt, hogy ez EBH-val bármilyen fajta szakmai kapcsolatot ápoljon. a kontextusban is ez problémás lehet. Ezekről azt is elmondták, hogy Farkas úr nem járulhat hozzá olyan ö, témákhoz, amelyekkel az elmúlt három évben foglalkozott. Ez nevetséges. Én nem tudok egy olyan témát elgondolni, amivel az AFME foglalkozik, és az ne esne az EBH hatájához, és ne lett volna Farkas úr munkája ha igazából ez fog jelenteni, hogy farkas majd ott ül az AFME irodájában, és nem csinál semmit, és igazából azt kellene biztosítani, hogy tényleg megfelelő korlátozások vannak. Sokkal rosszabb az is, hogy Farkas úr az EBH-nál maradhat egészen addig, amíg lelemér a szerződése, pedig a lojalitása nagymértékben megkérdőjeleződött, és igazából már az európai állampolgárok fizetik meg Farkas úr átmeneti idejét. Amit nem hallottam az ön válaszából, biztos úr, az az, hogy lenne valamilyen fajta megoldás ezekre a forgóajtókra, miután Barózó átment a Goldman Sachshoz, Eh, Nelly Cruz az Uberhez. Ezek után sincsen igazi fellépés, amikor végre a saját szabályaikat végrehajtanák, megfelelnek a saját normáiknak. Ez igazából az intézmények integritásának, aki lesz eh, sarka. Csak egy valaki kíván hozzászólni a spontán a felszólalása során Breyer úr lesz ez. Thank you. Köszönöm, elnök asszony. Amikor a bankfelügyelet egy magas beosztású hivatalnoka még hivatalban tárgyal a másik oldalal, akkor úgy tűnhet, hogy megveszik az adott illetőt. Tudjuk, hogy az emberek amúgy sem nagyon bíznak a pénzügyi ágazatban, főként akkor, amikor azt látják, hogy a bankfelügyelet és a bankok között ilyen összefonódást látunk. Egy ilyen pár hetes időszak, átmeneti időszak egész egyszerűen nem elégséges. Mikor hagyta abba a tárgyalásokat? Még akkor, amikor mikor kihatással volt ez például a munkájára, vagy a munkáját bármilyen módon ez befolyásolta. Szerintem teljesen jogos érdek az, hogy megfelelően hosszú ö, időszakot írjunk elő, amikor ö, az összeférhetetlenség elkerülése miatt semmiféle ilyen munkát nem vállalhat. Hogyha a mm, hivatalokra vonatkozó szabályzat nem e, elegendő, akkor ennek a reformját esetleg érdemesnek tartják végig gondolni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen, és most pedig visszadom a szót biztos úrnak. Mimica úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm ezt a fontos vitát erről a szóbeli választ igénylő kérdésről. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy nagyon magas erkölcsi normáit az Európai Bankhatóságnál és általában az összes európai eh, mm, szervezetnél egy közös harmonizált kerettel lehetne valóban eh, betartatni, ennek így lehetne legjobban érvényt eh, szerezni. A, az új Európai Bizottság figyelembe viszi, veszi majd ezt a mai szobeli kérdést és a vita során elhangzottakat, és ígérhetem a kollégák nevében, hogy átgondolják majd a, azokat a szabályokat, amelyeket a magas szintű hivatalnokok úgy helyen történő munkavállalására vonatkoznak. A meglévő jogi keret ezen belül az Európai Bankhatóság felügyelő tanácsának a kötelessége, hogy érvényt szerezzen ezeknek a szabályoknak. Függetlenül kell tehát döntéseket hozni ilyen ügyekben az alapszabályzat értelmében, illetve az Európai Bankhatóság dőlő tanácsának a felelőssége az is, hogy ezeket a korlátozásokat figyelme és ezeket betartassa. Thank you very much. Köszönjük szépen, ezzel a vitát lezárom. Ennek az ülésnek a jegyzőkönyve a következő ülés elején kerül elfogadásra, hogyha senkinek nincsen eh, ellenvetése, akkor az elfogadott állásfoglalásokat a címzettekhez eljuttatjuk. Ezzel az Európai Parlament ülését most berekeztem. Köszönöm.